Translation is correct? Should be okay. I think it's okay, yes? <clears throat> Otwieram popołudniowe posiedzenie podkomisji. Megnyitom a délutáni ülésünket az Emberjogi Albizottságban. Üdvözlöm Macsai Popovski urat, aki a külügyi szolgálat főtitkár helyettese, és a téma pedig az emberi jogi politika áttekintése az Európai Demokrácia Alapítvány létrehozásával kapcsolatos újabb fejleményekről fog szólni. Szeretném azt is aláhúzni, hangsúlyozni, hogy most már második alkalommal jött el hozzánk, Azt is meg szeretném állapítani, hogy a mai kön elő fogja terjeszteni a alapítványal kapcsolatos újabb fejleményeket. Sajnos nagyon korlátozott az időnk, a részletes vita, eszmecsere majd akkor kerül meg szervezésre, tehát decemberi plenáris ülésen, amikor Catherine Ashton asszony fog beszámolni. Október 27-én találkoztunk Árnó asszonynal, és a kibővített bűró ülésen el, előterjesztette az összes dokumentumot ezen alapítványjal kapcsolatosan. Megkaptuk azokat az információkat is, amelyek értelmében a decemberi plenáris ülésen elő fogjuk terjeszteni a dokumentumokat, és Catherine Ashton asszony fogja majd a közleményt elfogadni. Természetesen a tagállamokkal és a bizottsággal is lesz eszmecsere. Aztán lesz egy vita itt a mi albizottságunkban is, egy részletesebb vita a jelentés fényében az eszmecserére 2012 első felében kerül majd sor. a mai ülésen szeretnénk tudni, hogy mi is a jelenlegi helyzet, mik a konzultációk eredményei, hogyan is folytatódik majd ez a munka, mik a legújabb fejlemények. November 27-én egy döntés született, és Barbara Lockmiller figyelembe vette Havit úr jelentésének javaslatait, egy levelet küldött Catherine Ashton asszonynak különböző javaslatokkal emberi témában. A levélnek egy részét fel fogom olvasni, mert ezek nagyon fontos információk az ülésünk szempontjából. Természetesen ezt a levelet nem úgy kell tekinteni, mint egyfajta helyettesítője a konzultációknak, hanem mint egy előkészítő dokumentumot. A bizottság tagjai azt kérik, hogy a legújabb fejleményekről kapjanak információkat, az Európai Demokrácia Alapítványjal kapcsolatosan Sikovszki úr amikor az AFED-ban felszólalt, azt mondta, hogy Merol megvan arról győződve, hogy a politikai konszenzust ki tudják alakítani december hónap során. Éppen ezért azt szeretném önöktől kérni, önöktől kérdezni, hogy ilyen optimista magatartással felléphetünk-e, e, és hogy jogosak-e ezek a az optimista megfontolások. Szeretnénk tudni, hogy ezen eszköznek melyek is lesznek a különböző fázisai, szakaszai. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy meghívtak erre az ülésre. Ha megengedik, akkor angol nyelven fogok felszólalni, ugyanis minden dokumentum angolul van, és a parlamentnek kitűnő tolmácsai vannak. Hölgyeim és Uraim, köszönöm a lehetőséget. Szeretném ezt kihasználni arra, hogy aktualizáljam az ismereteiket arról, hogy hogyan állunk az emberi jogok felülvizsgálatával. Ez egy nagyon bonyolult folyamat. A főképviselő asszony a tervek szerint eh, benyújtja az elképzeléseit a decemberi plenárison. Ez az emberi jogi kérdésekkel kapcsolatos jövendőbeli stratégiára utalunk itt. Ő maga is nagyon várja ezt a fontos vitát, amely egyébként december 13-án kerül napirendre. A sztorit ismerjük valamennyien. Ez az idő, amit a felkészüléssel töltünk, a, illetve hát az, az előkészítésre, illetve az eszmecserére fordított idő nagyon fontos az érintett felek számára. Ennek a háznak a képviselői az első pillanattól kezdve részt vettek a folyamatban, például amikor az előző elnök 2010-ben, júliusban részt vett a vonatkozó ülésen, illetve megfogalmazta a felülvizsgálata kapcsolatos gondolatait. Azóta a tagokkal, a képviselőkkel voltak informális találkozók, a legutóbbiak közül csak egyet nem emelnék ki, Lochbiller asszony, illetve Macmillan Scott ugyancsak levél formájában e, járult hozzá a folyamathoz. A főképviselő asszony reméli, hogy formálisan is beterjesztheti a saját elképzeléseit az emberi jogi kérdések felvizsgálatával kapcsolatban decemberben, tehát a plenáris során egy igazi érdemi eszmecserére kerül majd sor, ahogy ezt eldöntötték. A tervezete kapcsolatban el szeretném mondani önöknek, hogy szerepel ebben az anyagban jó néhány olyan észrevétel, amelyet önök vetettek fel, az EKX e, ezeket figyelembe vette, ugye, hogy legyen egyértelmű a megfogalmazás, az univerzális emberi jogokat külön is kezeljük. Nyilvánvaló, hogy ennek a stratégiának egy mindenre kiterjedő anyagnak kell lenni. E, szeretnénk, hogyha a civil társadalom kontrollja érvényesülhetne a jövőben. És külön intézkedéseket tervezünk a tekintetben, hogy az emberi jogokat központi szerepben tudjuk látni. Tudjuk, hogy ezt a kérdést jelentősen hangsúlyozták. Például a mi diplomatáinkat megfelelő módon kell képezni, érzékenyebbé kell őket tennünk az emberi jogokkal kapcsolatos kérdésekre. Ez a kontextus. E, nyilvánvaló, hogy sem ez, sem az elnök hozzá szólásai e, nem tekinthetők úgy, hogy kiváltják a parlamenti folyamatokat. E, rövidesen megszületik a Howitz jelentés, illetve az emberi jogokkal kapcsolatos éves jelentés, valamint lesz még ez a bizonyos, rendszer, ez a, ez a bizonyos jelentés az emberi jogokkal kapcsolatban. A civil társadalom tagjai felé kezet nyújtottunk, reméljük, hogy a, a tavaszi eh, tanácsülés után eh, Ugye a megtartott két ülés a politikai és biztonsági bizottságon belül, valamint albizottságokon belül, ez elérte a célját. Folyamányaként számos minisztertől és érintett féltől kaptunk leveleket. Ezek nagyon értékes inputok. A 2010-es NGO fórum ugyancsak kommunikált velünk, aztán voltak esernyő szervezetek, a HRDN például, amelyek ugyancsak felvették velünk a kapcsolatot. Már várjuk a következő EU NGO fórum eseményei, várjuk ezeket az eseményeket, ez jövő héten lesz. A, a bizottságnak a, a jogi szolgálata is dolgozik bizonyos ö, szakterületeken, amelyek az ő ö, területeik, ö, a DG Home, illetve a DG Just és a bizottság egyéb főigazgatóságai dolgoznak azon, hogy ez a szakpolitika, amelyet kidolgoznak, következetes legyen. A folyamat folytatódik és intenzívebbé válik a decemberi parlamenti ülés után. Várjuk a további eszmecseréket. A báronő válaszolt Loch asszony, illetve Albertini úr leveleire. Ebben a válaszában tovább megerősítette elkötelezettségét, hogy a gondolatait a decemberi plenárison fogja elővezetni. Hát ez a jelenlegi helyzet az emberi jogok felvizsgálatával kapcsolatban. Ha megengedik, akkor most néhány szót szólnék az Európai Demokrácia Alapítványról, Szép utat tettünk meg, és úgy gondolom, hogy ma az Európai Bizottsággal együtt jobban értjük, hogy milyen javaslatot tehetünk le a tagállamok asztalára. Továbbra is lehetséges, hogy létrejöjjön a tagállamokkal egy politikai megállapodás, hogy létrehozzuk ennek alapján az Európai Demokrácia Alapítványt, tán még az idén lehet, hogy a következő tanácsülésen, vagy az azután következőn ö, ö, kerülhet erre sor, ezt még nem tudom biztosan, mert tagállami oldalról számos kérdés merült fel. Semmi drámaira ne gondoljanak, csak időigényes a dolog. Hogyha most nem jutunk ö, megállapodásra, akkor a, jövendő, a jövő évben folytatjuk a munkát, és 2012 év közepén Reméljük, hogy létrejöhet az alapítvány. Az AFED bizottságban vitát, vitatkoznak a kérdésről, a következtetéseiket majd benyújtják a tanács részére. Egyébként kapcsolatban vagyunk az előadókkal, meg az árnyék jelentéstevőkkel. Amikor a parlamenti kontroll és ellenőrzés kérdése merül fel, az európai költségvetési pénzek elköltésével kapcsolatban tudjuk, hogy ez egy rendkívül fontos kérdés. Olyan, olyan valamit vizsgálunk most, amelyet közösen tudnánk beterjeszteni a bizottsággal együtt. Ez az Európai Demokrácia Alapítvány. Ez egy, ez egy célvagyon alap, egy trust fund, Nyilvánvaló, hogy egy könnyű vezetői struktúrára, kezelői struktúrára van szükség. Ebben képviseltetnie kell magát az Európai Parlamentnek, illetve a tagállamoknak. Stratégiai ellenőrzést kell gyakorolnunk az alapítvány működése felett. Nem egy új pénzügyi eszközről van szó, illetve nem is, pénz, nem is egy intézményről beszélünk. Egyfajta alapítványról van szó, eh, amelyet az európai keretek támogatnak. Eh, hétfőn eh, a demokrácia szereplőinek nyújtott segítségre összpontosítunk. Itt a közeli szomszédokra gondolunk, egyrészt Európai Unió déli, illetve keleti szomszédaira gondolunk. ez a bizonyos eh, demokrácia alapítvány eh, nem jön létre az év végéig, de reméljük, hogy a vonatkozó megállapodás megszületik. Köszönöm Nagyon szépen köszönöm. Bötikár helyettes úr, én is szeretném megerősíteni, hogy december 8-án az AFED-ban megszervezünk egy elmélyült vitát a jelentésről, amelyen most még dolgozunk, és ezzel folytatjuk majd a vitát. Ketten kértek szót, először Havit úr. Üdvözlöm Popovski urat a ma délutáni ülésünkön. Nyilvánvalóan sokat foglalkoztunk ezzel a felülvizsgálattal a parlamentben is, és magas, magunk között is, a főképviselővel és a külügyi szolgálattal is. Tehát úgy fair, hogyha azt mondjuk, hogy nem egészen világos, hogy hogyan is folytatják majd le ezt a folyamatot, ez azért problémát jelentett hát nyilván ott állunk, ahol, ahova eljutottunk, és a motiváció az nem bürokratikus folyamat, hanem valóban az emberi jogi szervezetekkel folytatott párbeszédet akarja felhasználni, tehát ez egy eléggé jó motiváló tényező, de az, hogy nem volt világos ez az egész folyamat, ez nem egészen segített, hát legyen ennyi csak a jegyzőkönyvben nyilvánvalóan ö, ö, majd be, belevonnak, tehát a, a megfogalmazás tervezés során nyilván belevonnak ö, bennünket, és Lochbilder ö, asszonyt is, és csak azt szeretném, hogyha a jegyzőkönyvbe vennék, hogy hogy inkább a folyamat, mint a tartalom dominálta az eddigi vitákat. Tehát legyünk őszinték, és mondjuk ki, hogy, hogy a tartalomra kellene koncentrálnia a vitának mert nem lesz nagyon gyakran ez a fajta felel, felülvizsgálat, tehát ezért ezt az esélyt ki kell használni, hogy megvizsgáljuk, hogy az Európai Unió nemzetközi téren hogyan foglalkozik az emberi jogokkal. Tehát ezért ennek a folyamatnak foglalkozni kell a részletekkel is. Lochmiller asszony küldött egy levelet nekem, és jelém, remélem, hogy a jelentésemnek lesz hatása erre a folyamatra, és reméljük, hogy a, a parlament is jelentős szerepet játszhat ebben a folyamatban. A külön képviselők és hát remélem, hogy Eston asszony nem akarja a számokat nagyban növelni, de e, hogyha van egy e, különleges képviselő, akkor neki nem feltétlenül az a feladata, hogy csak e, megsokszorozza az külügyi szolgálatnak a munkáját. Tehát az EKS-nek a kellene egy külön képviselő, aki a nemzetközi igazságszolgáltatással kapcsolatban ad tanácsot Ashton Baronőnek, és például a Nemzetközi Büntető Bíróság kérdéseivel is foglalkozok, még akkor is, hogy azok nem részes felek tehát szeretném a válaszát hallani ezzel kapcsolatban. E, a tervezettel kapcsolatban világos, hogy a parlamenti képviselők az átláthatóság és az elszámolhatatlansággal kapcsolatban nagyobb hangsúlyt szeretnék lá, szeretnének látni ezekre a, e, ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Ugyanis nagyon gyakran a különböző diplomáciai jegyzékek azok csak titokban történnek, amikor megsértik a az emberi jogokat. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy mindenkit felelőssé tegyenek a cselekedeteiért, és szeretném épp ezért, hogy kitérne erre is. Aztán az emberi jogi párbeszéddel kapcsolatban amelyek nagyon fontosak, de nem elég hatékonyak, az emberi jogokat nem teszik a minden politikának a középpontjába. Tehát a párbeszéd szerepével foglalkozni kell megint. Popovski úr utalt a tagállamok nak a megerősített nyelvezetére. Ez egy pertinens kérdés, de a parlament az ezzel kapcsolatos mechanizmust fogja megvizsgálni. Tehát, hogyha a tagállamok tiszteletben tartják az emberi jogokat, épp ezért lehetnek ennek szószólói, akkor mit jelent az interaktív párbeszéd során az ő szerepük. Végül pedig Gomes asszony ül mellettem, de mások is vannak, akik a pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos eszmecserében is részt vettek, tehát hogy milyen pénzügyi eszközök állnak rendelkezni, rendelkezésre. Vannak világos kötelezettségvállalások a tanács és a bizottság részéről, tehát 2014 utáni követ éveket, tehát ez a felelősséget és a felülvizsgálatot is meghatározza és decemberben eh, lesz a dokumentumban újra megerősítik ezeket a eh, kötelezettségvállalásokat. Tehát eh, szilárd politikai szándékot látunk az EIDHR-rel kapcsolatban. Én ezt az intézményt különösen, ezt az eszközt különösen fontosnak tartom ugyanis a költségvetést megfelelően kell vizsgálni. Az amerikaiakhoz képest mi hátul kullogunk, és nem akar nánk átfedéseket, de az arab tavasz pont azt mutatja, hogy nekünk többet kell tenni a világban az emberi jogok támogatására. Tehát remélem, hogy a parlamentben sikerül majd ehhez megfelelő támogatást kapni. Uh, what is uh, in preparation. I just... Hogy mi van előkészületben? Elmondanám, hogy őszintén remélem, hogy ez az új stratégia, az új EU-s emberi jogi stratégia tényleg új lesz. Már olyan értelemben, hogy ez más lesz, mint az eddigiek. Nem csak olyan, olyan hétköznapi ö, valami, tehát ennél fogva nagyon fontos, hogy akármi is ö, sül ki ebből a folyamatból, ö, az, az érdemi lényegi megbeszéléseknek az eredménye legyen a civil társadalommal, az érintett felekkel is így tovább. Richardnak említettem, hogy együtt esetleg csinálhatnánk egy tervezetet. Ez nem csak egy beszámoló arról, amit eddig tettünk, hanem előre tekintenénk, hogy mit kellene tenni, mi van a feladata egy stratégiai emberi jogi szakpolitikának. Nem tudom, nem volna esetleg jó, hogyha a decemberi plenárison Aston Baron elénk tárná az ő jövőképét, aztán folytatnánk a konzultációs folyamatot, mert hiszek abba, hogy jó néhány dolgot meg kell változtatni. Konkrétan úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egyértelműen szögezzük le, hogy nem csak elvekről és értékekről beszélünk, hanem kötelezettségekről, jogi kötelezettségekről nemzeti szinten is. Ugye ezek kötelező hatályúak az EU tagállamok számára. Minden egyes keret, amelyen belül fellépnek, az összeköttetésben van az Európa Tanácssal, illetve kapcsolódik a különféle egyéb szakpolitikákhoz is. Az is fontos szerintem, hogy, hogy szögezzük le, hogy az emberi az emberi jogokat gyakorlatilag határidő nélkül folyamatosan kell előmozdítani. Kezdjük el! az, e, az Európai Unión belül e, intézzük el, e, hogy valóban betartják és folyamatosan betartják az, Európa, az emberi jogokat. Ez egyébként kötelező számos résztvevő számára, például az Európai Unión belüli magánvállalkozások számára is. Nem tudom egész pontosan, hogy eh, hogy is állunk ezzel a kérdéssel, amit Richard eh, említett. Eh, nem akarjuk, hogy itt vadul elkezdjenek burjánzani a különféle külön megbízottak, képviselők, kreatív gondolkodók, de azért, azért vannak esetek, amikor ezek tényleg hasznosak lehetnek. Ennek, ennek kellene némi megfontolást adni, talán Popovski úr elmondhatná, hogy jelenleg a gondolkodásban hol tartanak, mi az, ami elkészült, mi az, ami előkészületben van. Végezetül pedig szerintem nagyon fontos, hogy ebben a kereten belül az emberi jogokkal kapcsolatban eh, vegyük figyelembe a tanácsi döntéshozatali eh, folyamatokat is. Eh, én úgy gondolom, hogy, hogy itt vannak deficites dolgok, vannak országok, ahol további magyarázatra van szükség, mert hiszen ott az emberi jogok kérdését elhanyagolták. Így van tehát a kérdésem. Azt szeretném megkérdezni, hogy önök hogyan látják az EKS, az milyen konkrét lépéseket tesz, illetve milyen egyéb Európai Uniós testület vállalta magára konkrétan az emberi jogok ügyének az előmozdítását. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm mindezt a tájékoztatást. Popovski úr valóban részletesen kitért ezekre. Hálás vagyok azért is, hogy annak ellenére, hogy nagyon sok kötelezettsége van, mégis szakított időt arra, hogy eljöjjön ide. Két témát szeretnék emlékez, említeni az ön előadásából. Először is az Európai Demokrácia Alap alapítványjal kapcsolatban azt mondta, hogy nem tudja, hogy az év vége előtt valóban felállítják-e ezt az alapítványt. A mi bizottságunkban is beszéltünk erről a témáról, és voltak olyanok, akiknek kérdései, kétségei voltak, tehát hogy ez az alapítvány valóban hozzá hozzáadott értéket. Én ahhoz a csoporthoz tartozom, akik támogatják ezt a kezdeményezést, mert azt hiszem, a különböző országokban az emberi jogok aktivistáknak a mutatja, azt, eh, munkája azt mutatja, hogy mi túl lassan reagálunk. Például Belarusban olyan szervezetek vannak, amik nagyon jól működnek, és szükségük van támogatásra azért, hogy megvalósítsák a tervjéket, hiszen különben túl lassan mennek a dolgok, és azonnal szükségük van a pénzre a túléléshez. Azt is hallottuk, hogy vannak olyan országok, amelyek kétségei vannak ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban. Ezért a kérdésem a következő. Ezek a kétségek, ezek a megjegyzések ennek az alapítványnak az elvével kapcsolatosak, vagy pedig ezek csak formális kérdések. Ugyanez ez két teljesen különböző kérdés. A másik megjegyzésem. nagyon fontos kérdésekkel foglalkozott Gomes asszony és Hewitt úr is. Itt az EKS-ről van szó, amely még mindig titokban dolgozik néha. Ön azt mondta, hogy a az EKS-nek a munkatársai jobban megismerik majd az európai akciókat, fellépéseket. Vannak olyan országok, ahol a nagykövetségekben olyan egységeket kell felállítani, amelyek arra specializálódnak, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzanak. Kellenek aztán kapcsolattartó tisztek is, akik a civil társadalommal tartják a kapcsolatot. Ezért a kérdésem a következő. Szeretnénk-e arra korlátozni a megoldásokat, hogy általánosságban képezzük ezeket az embereket, vagy valóban diplomatákat akarunk-e képezni, akik ezzel a legfontosabb feladattal foglalkoznak. Elnök, köszönöm szépen. Senhor Köszönöm szépen, elnök úr. A kérdések, amelyeket én fel akartam tenni, ezeket nagy rész már az előttem felszólalók is lefették. Az Európai Unió minden dossziéjában, minden anyagában nagyon fontosak az emberi jogi kérdések, mellesleg a politikáink integrás részét képzik az emberi jogok, itt a parlamenten belül is, akkor, amikor kereskedelmi megállapodásokról beszélünk, minden alkalommal ezt is fel kell vetni, a mi albizottságunk folyamatosan foglalkozik ezzel a témával, és szigorúban fel kell lépni most, mint valaha. Mint jelentés jelentéstevő, én követtem a felgyorsított jogalkotási munkát, azt hiszem, hogy a pénzügyi területen és más területeken is a parlamentnek mindenképpen betekintési jogot kell biztosítani, a parlamentnek el kell mondani a véleményét ezekről a kérdésekről. Én úgy gondolom, hogy ez a demokrácia alap egy nagyon jó ötlet, ahogy Howitt úr is mondta, de a parlamentben nincs mindenki meggyőződve erről. Bizonyos tagállamok csak elvi álláspontot fejtenek ki, vagy pedig egész egyszerűen költségvetés szempontból nincs több pénzük, nem áll rendelkezésre pénz, és talán elégedettebbek lennének, hogyha tudnák azt, hogy milyen kontrollmechanizmusunk lesz majd, megvan-e már a szervezeti struktúra, és én is nagyon őszinte leszek a többi ügynökséggel ellentétben. Ugye itt egy alapítványról van szó, az Európai Unió alapítványáról, de szeretném tudni, hogy a parlamentnek lesz-e vétójoga például a végrehajtói irányítási szinten az igazgatók kijelölésével kapcsolatosan, és szeretnénk azt is tudni, hogy hogyan akarják a pénzt elkölteni, talán erre tudna majd válaszolni. Kérem, hogy ha tud, válaszoljon ezekre a kérdésekre. Végül pedig az Európai Unió hogyan is foglalkozik az Európai Európai Unión belül és azon kívül az emberi jogokkal. Ez is egy probléma, és ez egy olyan probléma, amelyet még mindig nem sikerült rendezni. Nagyon sok esetben rugalmatlanok vagyunk, amikor különböző állásfoglalásokat, határozokat, határozatokat szavazunk meg, például az Európai Unió kívülre vonatkoztatva, és más az álláspontunk, amikor az Európai unión belüli kérdésekre szavazunk. Azt hiszem, hogy a partnereink és az ellenségeink mindig is szemünkre fogják ezt vetni. Éppen ezért ezen a területen is arra van szükség, hogy fejlődjenek a dolgok. Tudjuk, hogy mit is mond a petíciós bizottság, nevezetesen, hogy az emberek azt szeretnék, hogy az Európai Unió többet tegyen az alapjogok érdekében. Az alapjogok érdekében ugyanis egyes tagállamok szerint eltúlozzuk a szubszidiaritás elvét. Lenne egy konkrét kérdésem, és ezzel zárnám mondandómat nagyon nincs időm, de egyáltalán nem vagyok elégedett a parlamenti kontrollmechanizmusokkal az eredeti szövegben. Nem arról van szó, hogy itt rossz a, ez a szöveg, de ami a parlament tüntet illeti, én úgy gondolom, hogy olyan kontrollmechanizmusokra van szükség, amelyek automatikusan intézményes kontrollmechanizmusok, feketén, fehéren, ugyanis minden határozatot kontrollnak kell kísérnie. Hogyha ez megfelel a demokratikus kontrollnak, akkor jó a működés. Köszönöm szépen! Köszönöm. Anna Gomes, Szeretnék kiegészíteni a már általam feltett kérdéseket Popovszki úrnak, vagy talán kommentált szeretnék fűzni az elhangzottakhoz. Az Európai Demokrácia Alapítványal kapcsolatosan én támogatom, sőt én voltam az egyik egyike azoknak, akik az Andrekine jelentésben már 2010-ben is azt mondtam, hogy ezt az alapítványt létre kell hozni, mert nagyon is látom, hogy szükség van arra, hogy védjük a, az emberi jogvédőket, hogy segítsük a munkájukat, és segítsük az emberi jogi intézményeket, a demokráciát nem csak a keleti partnereinknél, hanem egész, az egész világban. Éppen ezért ez lenne a célja ennek az alapítványnak. Az AFED-ban is volt egy vita a témáról, de nagyon sok olyan dolog van, amely aggaszt bennünket. Az iránymutatókban, De itt is az, el kell még fogadni a tanácsnak, azt hiszem ezen a héten az iránymutatókat, vagy nagyon ö, rövidesen, különösen azt hiszem, hogy ennek az alapítványnak az érdeme az kellene, hogy legyen, hogy rugalmas legyen, és gyors, és rend, gyorsan rendelkezésre álljon. Egy olyan kormányzási rendszere van szükség, amely egy újfajta, nem a 27 tagállamban lévő kormányzás kell alapul venni, ez túlságosan is nehézkes lenne. Azt hiszem, hogy a legjobb mód, mód az az, hogy a teljes politikai spektrumot Európában, amely itt képviselve van az Európai Parlamentben is, képviseljük az alapítványban is. A kormányokat, a tanácsot, és semmiféle tevékenységet nem lehetne elfogadni, konszenzus nélkül az alapítvány keretein belül. A tanács, a bizottság képviselői, a külügyi szolgálat képviselői és a parlament képviselői, tehát ezek fednék le a teljes politikai spektrumot, és ez megfelel a nemzeti érzékenységnek is érzékenységeknek is. Most a, az a mód, hogy hogyan lehet mobilizálni a, az alapot, hogyha a valamelyik eszköz szeretnénk felhasználni, akkor itt mindenképpen a demokrácia és emberjogi eszközből kell mobilizálni a pénzeket. Tehát más európai alapokból kell kivenni a pénzösszegeket. Ott van a stabilitási eszköz, a demokrácia és emberjogi eszköz. Ezt mind figyelembe kell venni, azt hiszem. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nincs más felszólalási kérelem. Most akkor engedjenek meg néhány szót e, a részemről. Először is ez a stratégia, a 2010-es jelentéshez kapcsolódik. Azt hiszem, hogy az a tény, hogy ilyen későn beszélünk erről a 2010-es jelentésről, ez is azt jelzi, hogy ez egy nem jó dolog, és még mindig ugye tart ez a folyamat. Voltak olyan események, amelyek emberjogi kérdések ügyekhez kapcsolódnak. Azt hiszem, hogy a felülvizsgálatnak a ritmusát fel kell gyorsítani. Továbbá a miniszter úr azt is megerősítette, hogy a munkálatok az új emberjogi stratégiával kapcsolatosan ö, ellentmondásokat szültek. Nagyon sok levélváltásra került sor a bizottság és képviselők között. Azt hiszem, hogy a decemberi ülésen sikerül majd egy eredményt elérni, amely egyfajta kompromisszumot jelent majd a tanács, az Európai Parlament, a bizottság és a főképviselő között. Végül pedig, ami az Európai Demokrácia Alapítványt illeti, azt hiszem mindjárt meg vagyunk arról győződve, hogy ez egy szükséges eszköz. Ma azok az eszközök, amelyekkel eh, rendelkezésre állnak, nem igazán hatékonyak, például Kuba esetében Úgyhogy nagyon nehéz ilyen típusú országokat támogatni. Ez az eszköz tehát nem hatékony, olyan eszközökre van szükség, amelyek sokkal rugalmasabbak, és amelyek nem bürokratikusak. Az én országomban sokszor azt mondják, hogy ha valaki gyorsan ad, akkor az kétszer ad. Tehát az egész eljárási folyamat, akár kártékony is lehet bizonyos kezdeményezések terén egy olyan társadalom, amely úgymond predemokratikus társadalom. Éppen ezért nagyon fontos például ez az egész folyamat most az arab tavasz során. Egy olyan rendszere van szükség, amely kívánatos, és az Európai Parlament is szeretne egy ilyen eszközt. Köszönöm szépen. Azt ö, megpróbálom, ö, hogy válaszoljak minden kérdésre és megjegyzésre. Először is a Hewitt úr ajánlott, a, utalta levélre. Igen, ezeket mi figyelembe fogjuk venni, amikor elkészítjük, előkészítjük a vitát. Igen, valóban a folyamatra koncentráltunk, hát azért, mert ez egy fontos kérdés, de egyetértek, hogy most a tartalomra kell koncentrálni, és a javaslat és maga az eszmecsere is egy jó kiinduló pont lesz erre. Természetesen a folyamat folytatódni fog, ez nem fog megállni, hanem tartalommal töltjük meg mind a parlamentben, hiszen van állásfoglalásuk, és a tanácsban a tagállamoknak a nézeteit is figyelembe vesszük, azért, hogy hatékonyabbá tegyük az EU emberi jogi politikáját. Aztán voltak konkrét kérdések is a főképviselőkkel kapcsolatban. Nyilvánvalóan a főképviselő Eston asszony és itt figyelembe veszem az összes megjegyzést, ez egy közös védelmi és külügypolitika eszköz, de a tanács csak bizonyos országokba, régiókra nevezett ki képviselőket a múltban személyes képviselek voltak, akiket Javier Solana nevezett ki, de ez egy más szinten lévő kötelezettségvállalás volt. Tehát a főképviselőnek nem áll szándékában ezen változtatni, de természetesen szívesen beszélünk ezekről a kérdésekről. Nos, az igazságszolgáltatás kérdése is egy nagyon fontos kérdés. Az emberi jogi párbeszéd hatékonysága egyelőre a gyenge pontok közé tartozik. És kockázatos lenne, hogyha leállítanánk ezt, még akkor is, hogyha, hogyha az emberi jogi párbeszéd, amelyet például most Oroszországban éppen most döntünk végleges formájába itt Brüsszelben és lehet, hogy néha az eredmény csalódást okoz, de hát az, azért azt nem igazán lehet mondani, hogy azt mondjuk, hogy leállítjuk és nem folytatjuk tovább. Tehát el kell gondolkodni azon, hogy hogyan tudjuk ezt jobban végezni, ugyanis nem nyilvánvaló de amikor az, elúgyi, az Európai Külügyi Szolgálat, tehát az EKS-szel kapcsolatban beszélünk a kollégákkal, akkor felhívjuk a figyelmét ennek a kérdésnek a különböző aspektusaira. Tehát azért, hogy e, a földrajzi és az emberi jogok kérdéseket megpróbáljuk egyeztetni, tehát ne szenvedjenek az emberi jogok, e, ne essenek hátrányban. Például, amikor a kínai emberi jogokkal kapcsolatban e, beszéltünk a bizottságban, akkor egységes álláspontot képviselt az Európai Unió. Nos, az eszközökkel kapcsolatban e, említették az e, e, Európai Emberi Jog és Demokrácia Intézményt, a, következő több éves pénzügyi keretet, amelyet december 6-án fogadnak el, abban erről is szó lesz, és nyilván ezt megbeszélik mind a parlamentben, mind a tanácsban ez a folyamat nagyon fontos lesz, mert a parlament és a tanács megbeszéli az eszközöket, és az EKS-ben és a bizottságban elkezdjük a következő finanszírozási támogatási ciklusnak a kérdéseivel foglalkozni. És ez nyilván olyan kérdéseket is magában foglal, mint az emberi jogok lépjünk egy kicsit túl az európai demokrácia és emberi jogi eszközön, hiszen lehetnek más eszközök is bizonyos fajta tevékenységekre, például az EDF és a többi, az ECI. Aztán Például most az iránymutatásoknak a programozását készítjük elő a bizottságba, és ez egy esély arra, hogy horizontális kérdésekkel is foglalkozzunk, az egyik az emberi jogok kérdése, és aztán például a biztonság és a fejlesztés közötti kapcsolat. De hát ezek most itt más kérdések. Majd az alapítványhoz visszatérek, csak most röviden össze szeretném foglalkozni a többit. A fő képviselő nyilván és itt most Gyomás asszony kérdésére térek, nyilvánvalóan a decemberi plenárison majd elmondja, hogy ő hogyan közelíti meg az emberi jogi kérdéseket. A tanácsban és persze jogos, hogyha azt mondja, hogy az emberi jogi politika az mindenkinek otthon kezdődik, de nyilvánvalóan Malmström és Reding biztos asszonynak is van ezzel kapcsolatban szólni valója. És ezt mind figyelembe vesszük. A tagállamok nagyon nagy érdeklődést mutatnak az iránt, hogy az emberi jogi politikát előre vigyék, néhányan ennek bajnokai tulajdonképpen. Nem hiszem, hogy szükség van rá, a, hogy a tanács testületeit arra ö, biztassuk, hogy még nagyobb szerepet vállaljanak. A kohom az már ö, úgyis nagy szerepet vállal. Ö, nyilvánvalóan lehetünk kritikusak, de a, a, tehát a viták kritikusak, de, de nagyon élénkek is ugyanakkor. Említettem a pénzügyi eszközösekkel kapcsolatos vitát, eljövendő vitát, tehát a pénzügyi eszközök és az Európai Parlamentnek a szerepe hát ezek mind olyan kérdések, amelyekkel foglalkozni fogunk. Hát nyilván megvannak a szabályok, amelyeket alkalmazni kell, de, és nehéz lesz a tárgyalás, de szükség van rá. És remélem, hogy épp ezért, hogy ez hamar elkezdődik. A pénzügyi kerettel kapcsolatos viták 2012 második felében lesz, de a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos viták már most elkezdődnek az Európai Alap, Demokrácia Alap, Alapítványal kapcsolatban nagyon köszönöm a támogatást, erre szükség van. Aztán nem hiszem, hogy a tagállamok alapvetően ezzel szemben állnak. Lehet, hogy vannak kérdések bizonyos témákkal kapcsolatban, de magával az ötlettel kapcsolatban nem állnak szemben tudjuk, hogy szükség van egy valamilyen intézményre, és megtegyünk mindent, amit lehet a meglévő eszközökkel. Én nem vagyok szakértője a pénzügyi irányításnak, de el kell kezdeni előkészíteni a javaslatokat. És a kollégák különböző példákat hoztak föl, hogy, hogy mennyi időt kell felhasználni, milyen célcsoportokkal kell foglalkozni. például a nem bejegyzett eh, NGO-kkal kapcsolatban szeretnénk őket eh, támogatni, és mert erre nagy piac van. Tehát visszatérve a javaslatra, Catherine Ashton és Sikorski legyen miniszter, eh, november közepén küldtek levetek, leveleket a kollégáiknak, és ezeket kell majd előrébb vinni. Az év végére lehetséges lesz a megállapodás, valamilyen, a tanácsban lesz valamilyen fajta általános megállapodás, és a folyamat tovább megy, és szerintem a projektet felállítják valamikor az jövő év során. A földrajzi hatályt illetően ez nem a keleti szomszédságnak az eszköze, hanem a szomszédsági politikáról szóló vitában született meg. És felmerül a finanszírozás kérdése. A bizottsággal kapcsolatban konzultációt folytattunk, és nem veszünk el az EIDHR eszközökből. Van bizonyos fajta árrés, például az európai szomszédsági eszközben, amit felhasználhatunk arra, hogy a földrajzi eh, egyensúlyt elérjük. És hogyha ez működik, és javít a munkát, akkor ezt ki lehet terjeszteni. Akkor más forrásokat is kereshetünk más eszközökben. De nem most, eh, a szomszédsági politikával a legsürgetősebbek a kérdések, aztán majd nyilván délfelé is tekintünk, említették ugye Belaruszt, arra felé is tekinthetünk. Tehát nem zárunk ki semmit. Az Európai Parlamentnek a szerepe nyilván lényeges, és Catherine Ashton számára, aki a miniszterekkel is konzultált, fontos, hogy ne legyen túl nagy bürokrácia valamilyen fajta irányító testület lenne, amelyekben benne lennek a tagállamok, az Európai Bizottság, a fő képviselő és a parlament. És mi nyitottan állunk ehhez, meg kell ennek a módjait vitatni, de a parlament nyilván teljes képviselettel részt vesz majd. Ez nem egy végrehajtott testület lesz, egy kisebb végrehajtó bizottság lesz majd, de valakinek azért politikai szempontból át kell tudnia tekintenie ezt az egészet, és a költségvetési felülvizsgálatot is el kell végeznie. Ez nyilván az EU-nak a hozzájárulását jelenti, a tagállamok azok a saját szabályokat fogják alkalmazni. De mindent minden esetre átláthatóan kell és elszámoltathatóan kell végrehajtani azt hiszem, hogy a modalitásokat illetően már mondtam, hogy a sebesség és a rugalmasság nagyon fontos, hiszen különben nem lenne értelme egy ilyen oly egység létrehozásának. És nyilván a párhuzamokat el kell kerülni, párhuzamosságokat. És végül pedig, amit az elnök mondott, és pedig az éves jelentéssel kapcsolatban valóban jobb munkát kell végeznünk. Hát egy kicsit késlekedtünk ezzel, hiszen a saját struktúránk felállításával töltöttük az időt, mindent ugyanakkor, mindent ugyanakkor történt, de mindent meg kell tennünk ahhoz, hogy később már ne következzen egy ilyen késlekedés. Köszönöm szépen. Popovski úrnak. Köszönjük szépen, hogy leírta a helyzetet és válaszolta a kérdéseinkre. Még fogunk találkozni az elkövetkezendő hetekben. Hogyha maradt valamilyen kétség, akkor még lesz alkalom visszatérni a kérdésre. Köszönöm szépen önnek is, és az összes munkatársának. Most pedig 35 perces késésben vagyunk már. És a következő napirendre térünk át, a 8-as napirendi pont Egyiptommal kapcsolatosan naprakész tájékoztatás az emberi jogi fejleményekről és a közelmúltbeli parlamenti állásfoglalásokat és a választásokat követően. Rendszeresen vannak e, vitáink -e témával kapcsolatosan, természetesen most az arab tavasz fényében is tárgyaljuk ezt a témát és a jelenlegi egyiptomi helyzet is reagálásra késztet bennünket a másrek országokkal foglalkozó delegációval együtt fogjuk ezt a témát megvitatni. Maria Szent Matthias asszony is itt van velünk a teremben. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a parlament az utóbbi hetekben kifejtette aggodalmát a tanács a katonai tanács tevékenységével kapcsolatosan, amely átvette a hatalmat Mubarak bukása után. A hosszadalmas békés tüntetésekre került sor a kopt keresztények jogainak védelmében, és november 17-én a tüntetők és a rendőrség összetűzésbe került. Olvastuk az atomenergiai ügynökség volt vezetőjének nyilatkozatát, aki azt mondta, hogy mindenképpen civil kormányra van szükség. A megtorlások következtek ezután, több sérült és halott volt. Egy egyiptomi újságírá, újságíró nőt is letartóztattak és megvertek, amikor egy emberjogi konferencián vett részt. Ezt az Európai Parlament szervezte meg, ezt a konferenciát az elnök úr részvételével a tüntetések után néhány politikai párt arról döntött, hogy nem vesznek részt a választásokon. választásokon. Tegnap volt az első választási forduló, most ezzel kapcsolatosan először Emil Hamze asszonynak adom meg a szót az emberi jogi hálózat részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony. Először is, ha megengedik, akkor az egy, a jelenlegi emberjogi helyzetről beszélnék, Egyiptomra vonatkoztatva, mielőtt aztán majd áttérnék az Európai Parlament ezzel kapcsolatos tevékenységére. Nagyon sokan, nagyon kritikus a helyzet, nagyon nagy a tét. A január 25-i forradalom óta azt kéri mindenki, hogy tartsák tiszteletben a ö, szociális igazságot, a demokráciát, az emberi jogokat, és elsősorban ezért mentek ismét az emberek az utcára. Az utóbbi tíz hónapban az európai NGO-k és ö, külföldi NGO-k is elítélik azokat a tevékenységeket, amelyeket a katonai kormány valósított meg a Mubarak kormány bukása után. A betiltották először is a tüntetéseket, aztán 12 ezer személyt citáltak a bíróság elé, erőszakot alkalmaznak a hatóságok a békés tüntetők ellen, az emberi jogi NGO-kat támadják, rágalmazzák folyamatosan őket az állami médiában, a, megpróbálják az emberi jogi NGO-k hitellét megkérdőjelezni, azt mondják, hogy külföldről finanszírozzák őket, aztán azt látjuk, hogy a nők szerepe is marginális szintre került, nem, veszik, nem tartják tiszteletben az ember, a női jogokat, ahogy tudjuk, a Abdel Fta, blogger, bloggert bebörtönözték, ezzel az ügyel az Európai Parlament is foglalkozik. A kopt tüntetőket is támadták az október 9-i tüntetés során egy dokumentumot írt alá 12 egyiptomi szervezet, és részletezik a január 25-e óta bekövetkezett támadásokat. Arra lenne szükség, hogy Egyiptomban reformok induljanak, átlátható legyen a helyzet, hogy a fiatalok és az NGO-k döntés, döntési helyzetbe juthassanak. Az egyiptomi utcákon ott vannak ismét a tüntetők, nem csak a Tarétéren, hanem az ország más városaiban is tüntetnek az emberek. November 19-én pénteken kezdődött el az új tüntetési hullám, és ennek az is célja, hogy hogy a katonai tanács katonai tanácsot leváltják, és a, az emberek azt kérik, hogy a katonaság egy civil kormánynak adja a hatalmat a lehető leggyorsabban, és egy civil demokráciát valósítsanak meg Egyiptomban egy átmeneti kormány segítségével. Erőszakosan léptek fel a békés tüntetők ellen a hatóságok. Ma azt látjuk, hogy mm, az emberi jogokat súlyosan megsértették a tüntetések során Egyiptomban a biztonsági szervek könnygáz, bombákat használtak a tüntetés, tüntetők ellen, sok embert letartóztattak, megvettek, 41 halott van a tüntetők között, nagyon sok a sebesült, sok, sokan megvakultak a gumigolyóktól, amelyekkel rájuk lőttek. Az ENSZ legmagasabb szervei és az Európai Unió szervei is felszólaltak ezen jogsértések ellen. A civil társadalom is elszenvedi ezeket a jogsértéseket, és úgy tűnik, hogy 2012 márciusig mm, mindenképpen folytatódnak ezek az események. Teljes dokumentáció létezik arról, hogy hogyan is folynak a demokratikus folyamatok Egyiptomban. Most mi is az Európai Unió szerepe mind ebben. Nagyon sajnáljuk, hogy az Európai Uniót nem hívták meg megfigyelőként erre a történet mi jelentőségű választásra, hogy az történt például Tunéziában. támogattunk számos olyan nyilatkozatot, amelyet tett a külügyi főbiztos fő képviselőasszony, nevezetesen, hogy minél hamarabb adja át a katonai kormány, civil kormánynak a hatalmat. Természetesen a helyzet nagyon súlyos Egyiptomban, és azt látjuk ebben a kontextusban, hogy az emberi jogok is egyre inkább csorbulnak, éppen ezért világos, erőteljes üzenetre van szükség a katonai kormány felé, ezen súlyos helyzetben. Úgy gondoljuk, hogy jelenleg alapvető, hogy az Európai Unió nyomást gyakoroljon a katonai kormányra, hogy minél hamarabb civil kormány, demokratikus kormány váltsa le a jelenlegi kormányt. Az Európai Unió ugye, most fogja majd a külügyi tanácsülését megtartani, és ezen is mindenképpen tudatni kell az egyiptomiakkal, hogy a jog, jogsértéseket hagyják abba, és az emberi jogokat tartsák be. Hogy hagyják abba a civilek bíróság elé való cittálását, mert a Mubarak rendszer bukása óta sok jogsérelembe került sor, és mindenképpen tiszteletben kell tartani a békés tüntetést, a szólásszabadságot, a társulási szabadságot, és hagyják abba a médiában, a sajtóban az emberi jogvédők rágalmazását volt szó az Európai Demokrácia Alapítványról, meg kell nézni, hogy hogyan tudja az Európai Unió finanszírozni az emberi jogi tevékenységeket Egyiptomban. Mind azon személyeket, akik le, akiket letartóztatták, azért tették, mert mm, el akarták mondani, hogy mi is a helyzet, itt nőkről is szó van, a civil társadalom számára is fontos, hogy átlátható, konstruktív átmeneti időszakot hozzanak létre. Végül pedig a demokrácia és az emberi jogi védők számára fontos az, hogy a politikai támogatást is biztosítsuk, ne csak a pénzügyi támogatást az Európai Unió nem nézheti tétlenül, hogy mi történik Egyiptomban, egy valódi politikai támogatásra van szükség a civil társadalom és a demokratikus erők számára. Egy új megközelítésre van szükség, mellesleg az európai szomszédsági politikában ez most már megvan. Itt egy történelmi fejleményről van szó, mindenképpen egy új politikára van szükség, amelyet támogatni lehet a demokratikus folyamatokat, a mediterrán térség egy kulcsországában, Egyiptomban. Számos döntés született már Egyiptommal kapcsolatosan, számos határozatot fogadtunk el már február óta. Azt hiszem, hogy az Európai Parlamentnek nagyon fontos a szerepe annak érdekében, hogy az emberi jogokat védje, és azt is kérjük, hogy az Európai Parlamentnek egy delegáció látogasson el Egyiptomba, nézze meg a helyszínen, hogy mi is a helyzet. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Most pedig az alelnök asszonyt kérem meg. Matthias asszonyt, hogy ö, szóljon. Nagyon szépen köszönöm. Én akartam szólni olyan kérdésekről, amelyeket már az előző, előttem szólók taglaltak. Mégis hát néhány pontra kitérnék. Múlt héten voltam Kairóban, és egy kicsit körbeutaztam Egyiptomban, és valóban az a helyzet, amelyet itt leírtak. Nagyon feszült a helyzet, feszültségek vannak a demokráciáért kampányolók és a rendszer képviselői között. Részletesen hallottunk erről, épp ezért én most nem akarok részletekbe bocsátkozni. Amikor Kairóban voltam, akkor nem lehetett eljutni a Tahir térre, de beszéltem a civil szervezeteknek a képviselőivel és az ellenzék képviselőivel mint hallottuk, a rendkívüli állapotot hirdettek, és ez is mutatja, hogy milyen feszült volt a helyzet. Mint tudják, tegnap a választási folyamatot folytatták és ezt üdvözlendő, tehát hogy egyáltalán választásokat szerveztek Egyiptomban. De még majd meg kell látni, hogy hogy milyen feltételek között folyik majd a választás, és mi lesz az eredménye. De a katonai ellenőrzés továbbra is nagyon erős az egész országban. Annak ellenére, hogy választások vannak. Bárhova is megy az ember Egyiptomban, akár a Kairó melletti szomszédos városokban, nagyon erős a, a katonai jelenlét. Ezt láttam én is a múlt héten. azt hiszem, hogy Európának nem szabad beavatkoznia ebbe a helyzetbe, ugyanakkor támogatni kell az embereket abban, hogy a demokratikus és az emberi jogokat kiharcolják Egyiptomban tehát hogy egy valóban demokratikus állammá váljon Egyiptom. A országban most a hatalmi harc folyik, a rendszer és a demokráciáért és emberi jogokért harcoló emberek között. A katonasság bizonyos szempontból a helyes dolgot tette, tehát hogy a parlamentnek átadta a hatalmat, de hát még mindig átmeneti kormányról van szó, és a katonai tanács irányítja tulajdonképpen a dolgokat az egész országban. Tehát az ország irányítását ők végzik tulajdonképpen. Mindannyian tudjuk, hogy vannak civil szervezetek és eh, demokratikus eh, mozgalmak, eh, amelyeket azért csakban tartanak valamennyire, még akkor is, hogyha enyhébb már a helyzet, de azért még mindig nagyon érzékeny ez a helyzet, folyik a, a választás, de nehéz körülmények között mivel a katonai ellenőrzés továbbra is folyik. Nincs ezen kívül pártatlan és teljes választási megfigyelés kívülről. Tehát várnunk, ki kell várnunk, Jó, a demokratikusan megválasztott parlament majd ebben az országban később lesz megítélendő. Én most csak a szubjektív benyomásaimról beszéltem, vagy amit a sajtóban olvastam. És a jövőben, hogyha delegációt küldünk Egyiptomba, akkor azt óvatosan kell tenni, tehát el kell fogadtatni ezt a delegációt, még akkor is, hogyha lehet, hogy elfogadhatatlan a helyzet az országban, tehát hogy a rendszer még elfogadhatatlan, nem szabad, hogy ezt nyilvánítsák ki. Tehát meg kell várni, hogy hogyan alakulnak a dolgok, mert még nagyon sok nyitott kérdés van, és nagyon fontos, hogy hogyan zajlik majd le a választás. Három ezer jelölt van, és az emberek órákig állnak sorba, hogy szavazhassanak, de sajnos több választó kerület, választó szavazóhelyiséget lezártak. Elnök, nagyon szépen köszönjük, többen szeretnének hozzászólni. Először Gomes asszony. És kérek mindenkit, hogy röviden szóljon hozzá. Não vou repetir o que já foi dito em matéria de direitos humanos nem akarom elismételni mindazt, amit az emberi jogokról már hallottunk. Teljes mértékben támogatom az összes embert, aki a jogállamosságért és az emberi jogokért harcol, valamint a demokráciáért harcol Egyiptomban. Jelen pillanatban azonban, illetve az utóbbi hét, néhány hét során azt láttuk, hogy a hatóságok brutálisan, könyörtelenül bántak el az emberekkel. Ismereteink szerint ugye nem mondhatjuk ki azt, hogy az egyiptomi választások megfelelnek a nemzetközi sztenderdeknek. Ezek nem felelnek meg a nemzetközi előírásoknak mindegy, mi történik, volt a március 19-i népszavazás, az emberek akkor azt hitték, hogy szavaztak, hogy egy demokratikus EU Egyiptomot építenek, de valójában annak az integritása nem létezett, nem volt sem nemzetközi, sem belföldi megfigyelő ott azon a bizonyos választáson. Valakinek össze kell szedni a bátorságot, és ki kell mondania, hogy hogy bár ténylegesen látható előrelépés van, és valóban léptek a demokrácia irányában, amelyeknek az őrizői, a, az őrizője maga a nép. De hát itt ilyen szenvedélyes maga a szavazási eljárás, ez nem lehet legitim valójában. A tényleges eleadott szavazatok az a lakosságnak nem több mint 40%-ára vonatkoznak. Akármi is lesz a végkifejlet, hát ez csak egy ilyen ideiglenes átmeneti állapot lehet, se nem legitim, se nem ér, érvényes a, végeredmény, és ezt hangosan kell kimondanunk. Köszönöm szépen. Благодаря много, господин председател. Аз също слушах внимателно. Köszönöm szépen. Nagyon figyelmesen hallgattam, amit elmondtak a hozzászólók az egyiptomi emberi jogok területén. Sajnos a rendszer összeomlása tehát ma a Mubarak rendszer összeomlása után, az egyiptomon nép többre érdemes. Ilyen sok áldozat halála után az egyiptomi nép megérdemli, hogy az Európai Unió és az összes demokratikus erő támogassa őket, és a nem kormány szervezket. Ugyanakkor ez az átalakulás, átmenet nagyon sok problémával néz szembe. Ugyanis nincsen demokratikus hagyomány, és inkább káoszt látunk. És azt, hogy nehezen tudnak a demokrácia felé való átmenetet biztosítani. Tehát épp ezért nagyon fontos, hogy segítsünk, támogassuk Egyiptomot, a civil társadalmat, a médiát, a civil szervezeteket, ugyanis az újságírókat erőszakos teremtmények érik, a médiát is. Tehát ez azt mutatja, hogy a jó szándék az egyiptomi hatóságok részéről még nem nyilvánul meg. tehát még nem igazán a demokrácia felé mennek. Épp ezért demokratikus nyomást kell gyakorolnunk a hatóságokra, e, udvariasan, de nyomást kell gyakorolni. Azért, hogy a Tahir téren lévő emberek valóban elérjék a célkitűzéseiket. A különböző mozgalmakat segítenünk kell, e, nem csak e, tettekkel, hanem pénzügyi támogatást is kell nyújtani. És még volt is egy javaslat arra, hogy egy partnerségi, elmélyült partnerségi megállapodást kössünk velük. Megköszönöm mindenkinek, aki a változás érdekében működik. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Most szeretném az EKS képviselőjét, hogy szóljon hozzá. Oui, bon après-midi. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindössze annyit szeretnék elmondani, hogy támogatjuk mindazt, ami elhangzott a, a tüntetők által átélt tragédiákról nagy volt, nagyon nagy volt az erőszak, itt különösen janu, januárban, amikor nagyon sokan megsérültek, vagy megölték a tüntetők egy részét. Most az elfogadott, az, az Európai Parlament által elfogadott határozatok értelmében mi is a helyzet. Sajnos azt kell meg azt kell látnunk, hogy a bloggereket még mindig fogva tartják, hogy nagyon nagy volt a megtorlás, az erőszak, és ez folytatódik, még akkor is, hogyha el kell ismerni, hogy az utóbbi napokban a rendőrség és a tüntetők közé beékelődtek a katonák, hogy a megtorlást beszüntessék, az áldozatok és a tüntetők megtorlását. Természetesen még mindig vannak olyanok, akik megsebesülnek, vagy mm, áldozatokká válnak, de azért vannak pozitív fejlemények is. Most itt a tüntetések után nevezetesen megvan annak az ígérete, de csak ígéret marad, tehát a, azt mondták a, a katonai kormány képviselői, hogy 2012. júniusa előtt lesznek választások, lesznek vizsgálatok is azzal kapcsolatosan, hogy mit történt november 19-én és 20-án a és a katonai bíróság átadja a civil bíróságnak számos személy ügyét, ami pedig a, azt a nyomást illeti, amelyet minden nap, amelyet minden nap gyakorlunk a katonai kormányra, mellesleg a fő képviselő november 20-án azt kérte a katonáktól, hogy a rendkívül állapotot számolják fel, vessenek véget annak, és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Reméljük, hogy mi ezt az ígéretet majd tettek is követik. Na most, ami a pozitív fejleményeket illeti, november 28-án elkezdődtek a választások, a szabad választások, még most is folynak. Az első jelentések szerint, amelyeket a delegációtól kaptunk, mert azért azt el kell mondani, hogy a kajrói delegáció koordinálása segítségével 50 diplomata van jelen, tehát egyfajta mérsékelt optimizmus kell kifejezni. Ja, a helyzet tragikus volt, ez elítélendő, és továbbra is fontos, hogy nyomást gyakoroljunk az egyiptomi hatóságokra, hogy tartsák tiszteletben az alapjogokat, és ennek eh, tehát pozitív eh, kihatása volt, mert látunk eh, lényeges fejleményeket. Most pedig átadom a szót kollégámnak, foglalkozik a választási megfigyelőkkel, talán több részlettel szól, él. Update. Egy rövid aktualizálás a választásokról, hogy monitoroztuk a választásokat. Valóban helyesen állapították meg, az Európai Unió nincs ott, mint, megfele, mint megfigyelő, azért, mert nem kaptunk meghívást. Egyébként minden szinten szóba került az EU meghívása a főképviselőtől, a bizottság elnökéig, sőt az Európai Parlament elnökéig mondhatom, diplomáciai szinteken elhangzott a dolog, de az egyiptomi hatóságok úgy döntöttek, hogy nem hívnak meg bennünket, nem hívnak meg semmilyen kormányszervet a kollégáim azt mondják, hogy mi tulajdonképpen koordinációs szerepben vagyunk, a diplomáciai szintű megfigyelés koordináljuk. Egyébként van egy nyílt dialógusunk a választás ellenőrző szervekkel. Hivatalosan 7 hetes darab civil szervezetet akreditáltak az egyiptomiak. Vannak mások, akik nincsenek akreditálva, de e, lehetőséget kaptak a megfigyelésre, például az amerikai NDI többek között. Ez ilyen egyiptomi megoldás, tehát számos szervezet végzi a választás megfigyelését. Ezekkel kapcsolatban vagyunk, és ahogy a kollégám mondta, az EU perspektívájából nézve a dolgot, lényegi rálátásunk van arra, hogy mi is folyik, <clears throat> és hallottuk, amit az előbb mondtak, elhangzott, hogy a folyamat tulajdonképpen sokkal jobban zajlik, mint amit, amire bárki számított volna. Vannak egyébként helyi, belföldi megfigyelők is. Ezeknek a képzésébe beszálltunk, gondoskodtunk róla. Vannak EU, EU által finanszírozott szolgáltatásaink, például civil szervezetek, akik különféle segítséget nyújtanak a választásokhoz. Pillanatnyilag ez a helyzet, ennyit szerettem volna mondani. Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy még többször tudunk majd foglalkozni több alkalommal az egyiptomi helyzettel. Ma beszéltünk erről a nehéz folyamatról, és a katonai hatóságoknak a tüntetőkkel szembeni elnyomó lépéseiről. Aztán beszéltünk a tüntetőknek a követeléseiről, például, hogy halasszák el a választásokat. Elmagyaráztuk azt is, hogy különböző szereplők vannak jelen a politikai szintéren, és nem mindenki akarja, hogy elhalasszák a választásokat. Minden esetre optimistának kell maradnunk, és remélni, hogy méreható változások lesznek, és megváltozik a rendszer Egyiptomban. Szeretném megköszönni minden meghívottnak, különösen a két kolléganőnek az itt jelenlétet. Nos, jöjjön a következő napi rendi pont, mert egy kicsit késlekedünk. Itt pedig az emberi jogok százi helyzetéről beszélünk, elsősorban a női jogok helyzetéről. És ez az egyetemes, rendszeres emberi jogi felülvizsgálat keretében történik, egyetemes időszakos felülvizsgálat illetően. Az Emberi Jogi Albizottság nak beszélni kell erről a témáról, még akkor is, hogyha ez nem egy égető, nem egy olyan égető kérdés, mint az arab tavasz, vagy pedig az egyiptomi helyzet. Nem hiszem, hogy a szvázi föld az témája lett volna már egy parlamenti állásfoglalásnak, még akkor is, hogyha az emberi jogok helyzete a szvázi földön nyugtalanító és az emberi jogok, jogi tanács is foglalkozik vele. Nos, szerettem volna Mary Reinert felkérni, de nincs jelen. I will continue. Akkor folytathatjuk? Még egyszer szeretném üdvözölni Inert, aki az Amnesty International képviselője, és egy jelentést készített Szvázi földről. Ezt a jelentést az emberi jogi főbiztosnak bemutatta. Szeretettel üdvözlöm. English number two. It's okay? Mm-hmm. Yeah, can you explain this? The first? Oh, <clears throat> O, mam, przepraszam bardzo, mamy informację, że... Nos, Kérem szépen, tájékoztatni eh, szeretnék arról, hogy mivel a kapcsolat létrejött Szvázi földdel, ahol a civil társadalom két képviselője fog beszélni konkrét problémákról. Ez egyik Sveli Jele, aki ügyvéd, és a szvázi földi eh, jogi kamarának, a válságbizottságának az elnöke, és Lomcebod Lamini asszony, aki egy nőjogi aktivista is jelen van. Most öt percben kapnak szót mindketten, és elnézést kérek előre is, hogy korlátozni kell a hozzászólási idejüket, de ahhoz, hogy a napi rendünket végig tudjuk venni, ehhez szükség van. Önöké a szó. First? First, Okay. Thank you. Um, thank you very much, Mr. Uh, Chip. Köszönöm szépen, elnök úr. Mari Reiner vagyok, az Amnesty International-től. Londonban van az irodánk, Köszönöm szépen az albizottságnak, hogy megadta számunkra ezt a lehetőséget. E, ugyanígy köszönetet mondanak a svázi földi kollégák is. Szeretnék hivatkozni arra, hogy válság van a jogállamiság területén, szvázi földön. Ez egyrészt az igazságszolgáltatásra is kihat, illetve nem teszi lehetővé, hogy az áldozatok jogorvoslathoz e, jussanak. Egyébként e, ennek a krízisnek a, a véleményezését majd Jelly úrtól kapják meg, aki a, az ügyvédi kamarának a képviselője. Egyébként az Amnesty International ezt már körülbelül tíz éve figyeli ezt az úgynevezett második főbejáró igazságügyi, illetve jogállamisági válságot sérülnek a polgári és állami jogok. Annak ellenére, hogy az alkotmány tartalmaz egy végrehajtásra alkalmas alapvető emberi jogi törvényt, azonban az igazságszolgáltatásnak nincsenek meg a hatáskörei, és ennél fogva nem képes az emberi jogsértéseket érdemben kivizsgálni, illetve szankcionálni oda kell figyelni, hogy az emberi jogsértéseket függetlenül és objektív módon vizsgálják ki, az elkötő, elkövetőket pedig igazságszolgáltatás elé kell állítani. Szvázi földön a bíróságok végezték el az emberi jogi ügyek vizsgálatát, ők szigorúan igyekeztek betartani a, a jogállamiság előírásait. Egyébként az Amnesty International döbbenetének adott hangot, amikor tudomásunkra jutott, hogy az állam vezetője Thomas Massukko leváltásra került, illetve ugyancsak leváltottak egy vezető jogász Thomas Massukut. A második tágabb hozzászólásom az a megszorításokkal kapcsolatos, a, a, nyil, a véleménynyilvánítás megsértéséről van szó. Szvázi földön egymást követő körmény, kormányok hosszú évek óta megpróbálják szűkíteni az emberi jogok körét különféle törvényi klauzulák révén a 25-ös cikkely alapján lehetne érvényt szerezni a társulási szabadságnak, illetve a gyülekezési szabadságnak. Ezt azonban a 79-es cikke gyakorlatilag megsemmisíti a Maszokó bíró már 2009 májusában egy, egy elutasító határozatot hozott, amelyel elítélte ezt a bizonyos korlátozást. Ezeket a a jogokat egyébként nagyon ö, ö, ö, kedvezőtlenül befolyásolják az olyan tágan értelmezhető törvények, mint például a lázadás és felforgató tevékenységre vonatkozó törvény, valamint a terrorizmus elfolytására vonatkozó törvény. Végezetül pedig vannak ö, önkényes letartóztatások, politikailag motivált üldöztetéseket, illetve, illetve vannak időszakos rajtaütések. Vannak továbbra ugye sérül az élethez és a, és a testi épséghez való, való jog és Szvázi földön már hosszú ideje okoz aggodalmat az, hogy a törvény végrehajtói eh, nagyon is túlszó mértékben használják az erőszakot, az illegális orvvadászokat eh, halállal büntetik. Eh, a, a, a független orvosi vizsgálatok megerősítették, hogy kivalatások, illetve jelentősen túlzott mértékű erőszak alkalmazásra került sor az, el, az elkövetők, tehát az ilyen visszaélések elkövetőit nem vonták felelősségre, nem büntették meg. Valójában csak a bíróságok azok, amelyek jogorvoslatot kínálhatnak, akkor is, hogyha ez csak korlátozott és nagyon lassan valósulhat meg. Elmúlt a tavaly a Szibuszio Jami, eh, a miniszterelnök egy eh, haláleseti szemlét rendelt el a politikai aktivista Szifo Jele eh, halálának, halálának kapcsán. A szemlének a megállapításait finoman mondva elkendőzték a nyilvánosság elől. Halálos erőt alkalmaznak a szegény közösségekből orvadászattal, orfalászattal foglalkozó emberek ellen is. Elmondhatjuk, hogy a, a nők és a gyermekek elleni kegyetlenkedés és visszaélés gyakorlatilag bele van építve az ország törvényeibe aránytalanul magas szinten van az erőszak alkalmazása. Ezek a nők, illetve gyermekek szenvednek a nyomorúságtól, a munkahelyek hiányától, illetve az AIDS járványtól is. Köszönöm. Serdecznie pani Mari Reinal za tą prezentację. Nagyon szépen köszönjük. Ez az előadás a szvázi földi helyzetről szólt. Most a szvázi földi meghívottakat kérdezem most, hogy jól hallanak-e bennünket. Először is Zveli Jele úr kap szót, aki e, e, ügyvéd és a Szvázi Földi e, Jogi Kamara Válságbizottságának a tagja. Parancsoljon! We have technical problems. Wait minutes because we have... Nos, probléma van eh, a hanggal, tehát néhány percet várunk. ponieważ mamy techniczne problemy. Mivel technikai problémáink vannak, Listen to the ambassador first. Okay. E, ponieważ mamy techniczne problemy, więc... Tehát, ahogy mondtam, hogy az elnök, mivel technikai problémáink vannak, először is, tehát szeretünk volna szót adni nem, de az Európai Unió delegáció, szvazilandi delegációja ügyvivőjének szeretnénk szót adni. Azt itt meg lehet tenni itt, és aztán megpróbáljuk újra a kapcsolatot felvenni Svazilanddal, Svazifölddel. Yeah. Yeah. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy ön is mondta, én vagyok az EU ügyvivő Svaziföldön, az Amnesty International jelentését nagy figyelemmel olvastuk és nagy részével e, egyet is értünk, tehát e, látjuk azt, hogy kritikai területeken nem világos az alkotmány, például a politikai pártok bejegyzésével kapcsolatosan Svaziföldön, Svaziföld egy abszolút monarchia, és a, a királynak van a legfelsőbb hatalma, a legnagyobb hatalma. Az állam nem demokratikus alapokon működik. Osztjuk az igazságszolgáltatással kapcsolatos válság rosszoló megjegyzéseket, és a következő politikai párbeszédben mindenképpen fel kell vetni majd ezeket a problémákat, és nagyon sok nagy témával kell foglalkozni. Egyetértünk azzal, hogy az emberi jogi kérdés, helyzet nem tel, nem az emberi jogi intézmények foglalkoznak, és egyáltalán nem működik a rendszer így. Ami a nők helyzetét illeti, Egyetértünk azzal, hogy még nagyon nagy deficitek vannak a nemek közötti egyenlőséget, illetően a gyermekek őrzésével kapcsolatosan, az öröklési törvényel kapcsolatban, a házasság témájával kapcsolatos a UNDP hozzájárult ahhoz, hogy kialakítson egy nemek közötti politikát, a családban elkövetett erőszakról elfogadott egy törvényt a parlament 2011-ben, és van egy másik törvény, amely még mindig, amelyen még mindig dolgoznak. Van egy projekt, amely egy akciócsoport fellép a visszaélések ellen, az oktatás, a család, a közösségi szinten való foglalkozással, és foglalkozik ez az akciócsoport, aztán a civil társadalom, a politikai pártok is részt vesznek a közéletben. Ebben a kontextusban látjuk azt, hogy milyen nehéz a dolgozók számára a, például eh, erre rámutat az ILO 2011-es jelentése is. Folyamatosan krizálják a szvázi eh, kormányt, hogy folyamatosan megsérti a politikai ellenfelei eh, jogait, a politikai párbeszéd keretén belül e, ez is e, egyik alapvető követelmény. Össze kell e, tudni egyeztetni a különböző emberi jogok megvalósítását Szváziföldön és a szubszaharai térségben 53 szubszarai afrikai országból 26-ban foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, de látjuk, hogy a monarchia, mint olyan, egyre inkább anachronisztikus helyzetet jelent a király és a családja olyan gazdasági helyzetet jelentenek, amelyek nem elfogadhatók a demokrácia, az emberi jogok szintjén, támogatni kell, segíteni kell a fejlődést annak érdekében, hogy egy teljesen minden szinten demokratikus országgá váljon, hogy az alapszabadsági jogokat garantálják a polgárok számára, hogy választásokat garantáljanak, 2013-ban lesznek az általános választások, és addig ez, ezen a határidőig a középszintű célkitűzéseket meg kell valósítani. Sokkal jobban fel kell lépni a női ellen elkövetett erőszak ellen, vagy pedig az erőszakos föltulajdon megszerzések ellen. Vannak távú prioritások, ezek a prioritások a demokrácia és az emberi jogok megvalósítását szolgálják földön a politikai aktivisták elleni terrorista akciók erőszakat be kell szüntetni, legalizálni kell a politikai tevékenységet, az emberi jogi bizottságnak teljes mértékben, teljes minden szinten működnie kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagykövet úr. Most azt mondják, hogy a technikai problémákat megoldották.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 our concerns because there is absence of a parliament of a, um, a, a, a multi-party um, system in the parliament, and therefore we are unable to utilize. Végül a valós probléma az, hogy a, a, a bíróság elnökének rövid távú szerződése van,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 A technikai nehézségek ellenére meg tudtuk azért hallgatni a vendégeinket. Nagyon érdekes volt a beszámolójuk, még akkor is, ha meghaladták a 7 percet, amelyet kaptak. Látjuk azt, hogy itt alkotmányos jellegű problémákról van szó, jogi problémákról, problémákról, amelyek kapcsolódnak az emberi jogok tiszteletben tartása vagy nem tiszteletben tartásához. Most megnyitom a vitát. Nem tudom, hogy képviselő szándékozik-e szólni, Gomes asszony? Csak szeretném megköszönni ezt a kezdeményezést, tehát hogy a szvázi földi emberi jogok kérdését felvetették, és szeretném megköszönni barátainknak, akik szvázi földről hozzászóltak ehhez. mint mondta, legalábbis felvázoltak egy képet, és a törvény és a valóság közti kapcsolat között vonhatnánk párhuzamot az ő országok és a mi országaink között, de ez mégsem lehet, mert úgy tűnik, hogy a szvázi földön eh, még nagyobb a szakadék a jog és a valóság között, és elsősorban a jogállamiság, a hátrányos megkülönböztetés a nőkkel szemben, mind olyan kérdések, amelyek súlyosak. Még mielőtt meghallgattuk volna barátainkat és Rainer asszonyt, a, ha megnézzük a miniszter nyilatkozatát az UPR-nek, az miniszter adta ezt, tehát a svázi, föl, svázi földi alkotmányos ügyek minisztere. Ezzel kapcsolatban az a benyomásom, hogy szinte groteszk Eh, eh, dolgokat hallunk bizonyos fejezetekben, különösen a nőkkel kapcsolatos, és a politikai jogokkal kapcsolatos. Ugyanis mi az értelme, hogyha az alkotmány egyik cikke elfogadja a politikai pártokat, és a másik cikkében pedig lehetetlené teszi, hogy általános választásokon jelöltként álljanak és az egyéni érdem alapján történjen ez. Tehát ez lehetetlené teszi, a, sőt kigúnyolja a politikai pártok létét. Tehát nevetségesi teszi a demokratikus próbálkozásokat. A nők helyzetét illetően a tájékoztatás alapján úgy látszik, hogy a helyzet súlyos, és az HIV-AIDS, tehát az AIDS fertőzések a nőket különösen érték, érinti. Tehát tulajdonképpen kétszeresen büntetik őket. Volt egy másik rész, az UPR-nak adott válaszban, amikor arról van szó, hogy a főbüntetés, tehát a halálbüntetés nem kötelező. Aztán extenuating circumstances circumstances-ról beszél az enyhítő körülmények között helyett, tehát de tulajdonképpen 83 óta nem volt halálbüntetés, tehát tulajdonképpen akkor az eltörlése mellett lennének. Nos, a büntetlenség ténye azt mutatja, hogy a szvázi földi hatóságokat rávegyük, hogy valóban megtegyék, a, elvégezzék a kötelezettségeiket az emberi jogok területén. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, Gomes asszony. Mivel John Meko nagykövet úr jelen van a tövegben, szeretném megkérdezni, hogy szeretne szólni. Nagykövet úr, szeretném megkérni, hogy öt percben szóljon hozzá. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen először is, hogy ilyen kedvesen meghívott bennünket erre az ülésre. Arra kérem önöket, hogy szíveskedjenek türelemmel viseltetni irántunk, hogyha nem teljesítjük az összes elvárásaikat. Ez valójában az első alkalom, amikor egy ilyen fórumon részt tudunk venni. Elnök úr, azonban, mivel a földi királyság képviseletében vagyunk itt, elmondom, hogy nagyra tartjuk ezt az eszmecserét, különösen például a nő jogokkal kapcsolatos eszmecserét. E, ez a mostani e, e, megbeszélés egy hónappal követi azt az eseményt, amikor a ő felsége, minisztere az ENSZ előtt beterjesztette a jelentését, ember ez Genfben történt meg. Remélem, hogy a jelentésünk önmagáért beszél, kiderül belőle, hogy a kormány milyen erőfeszítéseket tesz az emberi jogok megvalósítása iránt. Az előttem felszólalók hivatkoztak a miniszter által elmondott beszédre. Szerintem biztos vagyok hogy anélkül, hogy a nyilatkozatot teljes egészében vizsgálnánk és kiragadunk belőle dolgokat, biztos vagyok benne, hogy önök látni fogják azt ennek ennére, hogy a svázi föld elkötelezett az emberi jogok betartása mellett. Nyilvánvaló, hogy a hazám számos kihívással áll szemben. A mai alkalom azonban jó arra, hogy megbeszéljük a kérdéseket, eszmét cseréljünk, illetve konstruktív módon megoldásokat keressünk az itteni partnereinkkel. A mai részvételünk arra korlátozódik, hogy a tiszteletre méltó képviselők véleményét meghallgatjuk. Elmondom azonban még egyszer, hogy Svázi Land elkötelezte magát amellett, hogy a, a népnek minden emberi jogot megadunk, úgy, ahogy ezt az alkotmányunk tartalmazza. Miközben mi itt beszélünk erről, e, tudjuk, hogy Szvázi földön brutális pénzügyi válság tombol, óriási kihívás jelent ez az egész kormány működésére, és ez természetesen kiterjed az emberi jogok helyzetének javítására is. A, ami még hiányzik az emberi jogok megvalósításáról, az tulajdonképpen a kapacitások hiánya. A miniszter a beszédében azt mondta, hogy mi, mint ország, a nemzetközi közösségtől kérünk támogatást a következőkben. A, a nemzet, illetve a nemzeti e, emberi e, jogi intézmények kapacitását szeretnénk fokozni, erősíteni, hogy nemzeti szinten kidolgozhassuk az emberi jogi stratégiát és cselekvési tervet, intenzívvé tehessük a, a nagy közönség, illetve az érintett felek felé az emberi jogokkal való foglalkozást, tehát figyelemfelkeltést szeretnénk végrehajtani. Elnök úr, amint az EU főképviselője elmondta azt, amit elmondott, illetve amit elhangzottak itt, az összes elhangzott nyilatkozat valójában arra köszön vissza, hogy Szvázi földön egyszerűen nem a rendelkezésre a szükséges kapacitás ahhoz, hogy a terepen a törvényeket végrehajtsuk, és ennél fogva érvényt szerezünk az emberi jogoknak is. Mi, elnök úr, nagyra tartjuk az Európai Unióval való partneri kapcsolatot. A svázi királyság különösen nagyra méltányolja ezt a kapcsolatot, készen állunk arra, hogy felvegyük a kapcsolatot, dialógust alakítsunk ki az EU-val, és amikor csak alkalom adódik rá, akkor találkozzunk, nézzük meg, hogy az emberi jogok valóban végrehajtásra kerülnek. Ezzel, elnök úr, engedje meg, hogy ismételjem a tényt, hogy a miniszter nyilatkozatai és a jelentések egyértelművé teszik, hogy milyen fáradozásaink vannak. Remélem, hogy mindenki ilyen szemmel, ilyen fényben vizsgálja meg ezeket. Köszönjük, nagykövet úr! Hölgyeim és uraim! Az a benyomásom, hogy a nagykövet úr nyilatkozatta nagyon fontos. Most, hogy hallgattam őt, néztem a képernyőn is a résztvevők arcát, és ahogy látom, az arcok azt jelzik, hogy nem mindig értettek egyet a nagykövet úr által elmondottakkal, de mindenképpen egy pár beszédet kell indítani. Nagyon jó dolog, hogy a mi albizottságunk részt vesz E, e párbeszéd megszületésében. Ez a vita e, az emberi jogokkal kapcsolatosan Szváziföldön e, remélhetőleg egy hosszú távú vita lesz. Az Európai Unió kapcsolata Szvázifölddel egy olyan stratégián alapul, amely kevés helyet hagy az emberi jogoknak, még akkor is, hogyha a politikánknak ez az prioritása. És éppen ezért nagyon fontos a helyzet, mert egy órával ezelőtt Unió új emberjogi stratégiájáról beszéltünk. Tehát azt hiszem, hogy még nagyon sokat lehet tenni az Európai Unió és Svaziföld közötti kapcsolatban. Meg vagyok győződve arról, hogy bátoríthatjuk a földi hatóságokat, hogy reformokat indítsanak el, még akkor is, hogyha már vannak változások, ahogy azt említette a nagykövet úr, és az Európai Unió delegációjának az ügyvívője is említette ezt. Köszönöm Reiner asszonynak, köszönöm a szváziföldi vendégeinknek a technikai problémák ellenére köszönöm a részvételüket, és ezáltal lezárom ezt a napirendi pontot, és áttérünk a következő napirendre. Tehát áttérnénk e, a tízes napi rendi pontra eszmecsere Krisztián Eilerrel, korai félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség elnökével, küldöttség Észak és Dél-Korában tett látogatásáról. Erre a látogatásra október 28 és november 5-e között került sor. A delegáció tehát a e két országban tett látogatást az interparlamentáris kapcsolatok kontakt, értelmében az észak-koreai emberjogi problémák hosszan, hosszú ideje tartanak. 2010-ben volt már egy konferenciánk, ahol Csinglang Csuk úr volt jelen. A, aki északkorai menekülteket segített, találkoztunk a az Egyesült Államok külügyminisztériumának képviselőivel is. 2010. júliusában az Európai Parlament elfogadott egy határozatot Észak-Koreával kapcsolatosan vizsgálatot is indítottunk, kritizáltuk a hatóságokat, mert rendszeresen megsérték az emberi jogokat. A bizottságunk elnöksége egyetértett azzal, hogy egy delegáció látogasson el a két országban, és tanulmányozza az emberi jogi kérdéseket. Krisztián Éler úr volt a delegáció elnöke, és most megosztja velünk a benyomásait. Szeretném tehát megadni a szót Éler úrnak. Elnök úr, köszönöm a meghívást, és hogyha megengedi, akkor visszaváltanék az anyanyelvemről németre. Köszönöm szépen a remek együttműködést a delegáció, az én delegációm és az Emberi Jogi Albizottság között. Ez rendkívül fontos, amikor a külügyekről beszélünk, különösen például az emberi jogok területére igaz ez, nagyon jó az együttműködés az érintett bizottságok és delegációk között, de az EKS-szel is nagyon jó kapcsolatunk. Most rátérve a látogatásunkra, eh, nem megyek bele túlságosan a részletekbe. Ez volt a harmadik kísérletünk, hogy eh, elmenjünk Észak-Koreába. Az első két kísérlet kudarcot vallott, mivel akkoriban ugye nagy volt a feszültség a határterületen, a dél, illetve Észak-Korea közötti határól van szó. Volt egy vitatott sziget, emiatt feszültség alakult ki, ezért töröltük a látogatást. Tehát ez a mostani volt az első igazi látogatásunk Észak-Koreában. Hallottuk, hogy ez egy része az EU-n kívüli tárgyaló delegáció megjelenésének, különös tekintettel az emberi jogokra. Ez mindig egy érzékeny terület. Az észak-koreaiak soha nem adtak egyenes választ semmire, csupán az észrevételeikből tudjuk kikövetkeztetni, hogy ők milyen mértékig mentek bele a dialógusba. A magunk véleménye szerint úgy láttuk, hogy az jó volt, hogy az országban megnézhettünk különféle európai projekteket. Az emberi jogok kérdése Észak-Koreában ugye nagyon finoman kapcsolódik az észak-koreai élelmiszer ellátáshoz, a mindennapi életről az emberek mindennapi megélhetéséről beszélünk, a helyzet ott egyébként e rendkívül e, nehéz, szinte egyedülálló. E, Észak-Koreában most van az a betakarítás ideje, nincs nagy termés, tehát a betakarítás nem igazán jelentős. Mindenhol különféle feliratokat olvashat az ember az országban, amelyek azt mondják, hogy a Koreában Kim il századik évfordulóját ünneplik majd jövőre. Ennek köszöntésére mindenki mondjon le napi egy étkezésről. Hát ez mondjuk kicsit melbevágó. Az utánpótlásban rendkívül probléma van, nem csak szűk keresztmetszetek vannak, hanem a termelési kapacitás és alacsony az élelmiszer elosztása egy tulajdonképpen egy pool rendszerben történik, és ezt az állam, a, a, a rendszer kontrollálja, gyakorlatilag visszaél vele. El kell gondolkodni az utánpótlásnak ennek a, erről az aspektusáról is, mert a világon egyedülálló rendszerről van szó. A helyzet jelen pillanatban is nagyon feszült. Amint mondtam, jövőre ünnepségek lesznek. Ezért a kormány visszatartja az utánpótlást, hogy ha majd, ha majd jönnek az ünnepségek, akkor eh, egyfajta jeles növekmény lesz az élelmiszer ellátásban, tehát a kormány erre való felkészülésként visszafogja az élelmiszert a lakosságtól. Az embereket arra kérik, hogy naponta ö, csak két étkezést ö, fogyasszanak el. Ez valami példanélkül álló dolog. Egy másik dolog, amit megpróbáltunk megvizsgálni, az a észak-koreai politikai foglyok kérdése. A főképviselővel beszéltünk, illetve dél-koreai barátainkkal is eszmét cseréltünk. Aztán beszéltünk Sin asszonyról, illetve az ő, ő sorsáról. az emberi jogi helyzet ugye a világ számos helyén felháborító kérdés, hogy miért pont egy személyre próbáltunk összpontosítani. Azért, mert ez az egyetlen pont, ahol Észak-Korea valamiféle információt ad. Egyetlen szeméről van szó, tehát természetesen vizsgáltuk az emberi jogokat, mint eszmét, de kíváncsiak voltunk arra, hogy Észak-Korea bármiféle elmozdulásra hajlandó-e. Beszéltünk az élelmiszerprogramokról is. Meg arról, hogy esetleg itt Brüsszelben a, a koreai demokratikus köztársaságnak, népköztársaságnak egy, egy, egy nagykövetséget lehetne itt nyitni Brüsszelben. de valójában Észak-Koreából nem jönnek visszajelzések. Tehát egyedi elbírálás alapján eseti, esetről esetre kell meghoznunk a döntéseinket. Tehát a kérdés, hogy most vajon élelmiszer segélyprogramokat indítsunk be, vagy egyéb strukturális segítséget nyújtsunk. Ez mindig attól függ, hogy milyen elmozdulás van a területen, és azon, hogy vajon Észak-Korea hajlandó-e beszállni egy emberi jogi dialógusba. Javaslatom tehát ennél fogva az, hogy hozhatunk egy állásfoglalást, tudom, hogy ezen gondolkodnak, ez egyfajta absztrakt módon kezelni a kérdést, de mindenképpen kötni kellene ezt egyéni, konkrét esetekhez, mert hiszen az ország elzárkózott, elszigetelődött, és egyfajta klaustrofóbiás magatartást tanúsít a kormány. Tehát itt bármit akarunk elérni, azt csak a kislépések taktikájával tudjuk megvalósítani. Ennél fogva jó gondolatnak tűnik az, hogy konkrét esetek kapcsán ösztönözzük Észak-Koreát arra, hogy konkrét lépéseket tegyenek. ebből lehetne tovább lépni a politikai kérdésekkel kapcsolatos támogatás kérdéséhez. néhány körülményt szeretnék körvonalazni az önök számára, most a politikai foglyokon túl. Egyszer kiutaztunk az egyik projekt helyszínére, beszéltünk egy idős asszonynal, és megkérdeztük tőle, hogy hol van ez a projekt, mert meg tudja-e mondani, hogy hogy találok oda, nem is szólt hozzánk az asszony. Az egyik tisztségviselő megkérdezte az idős megkérte az idős nőt, hogy feküdjön le a földre, megkérte, hogy feküdjön le arccal a földre, azért mert elvesztette a méltóságát, elvesztette a tartását, nem tudta megmondani a választ. Ezért elvesztette, illetve érdemtelenné vált arra, hogy az ég látását megoszta Kim tehát ott volt ez az öregasszony, arccal a föld felé feküdt a földön, mi meg elmentünk. És hát azt se tudtuk, hogy mikor engedik, hogy felkeljen majd. Tehát annyira, annyira ö, megrémültnek tűnt, hogy akár örökre is ott maradhatott volna. Hát az ember ilyeneket lát, amikor arra jár. Én eh, láttam a volt NDK-ban politikai foglyokat, de ott soha egy alkalommal nem avatkoztak ilyen mértékig be az emberek mindennapi életébe. Tehát az emberi jog az egy olyasmi, eh, amit mindig úgy kell vizsgálnunk, hogy kössük össze a dolgokat az élelmiszerrel, meg az alapvető emberi jogokkal. Például energia, ellátás. Ezt elvágták, ez egy politikai eszköz, az uralkodás egyik eszköze, hogyha az emberek esetleg rendetlenkednek, lázadoznak, akkor egyszerűen lekapcsolják az elektromos áramot. Úgyhogy a dolgok messze, messze meghaladják az egyéni vagy akár kollektív bűnösség elvét, mert hát gyakorlatilag túlszulejtették az egész lakosságot, és megvontak tőlük alapvető emberi jogokat. Nyilván van mozgástér, de ez nagyon-nagyon limitált ott a helyszínen, kint a területen, nem nagyon lehet kapcsolatot felvenni a helyi lakossággal. Persze ez is kapcsolódik a jövő évi ünnepség sorozatokhoz. kaptunk egy nem hivatalos engedélyt, elmehettünk Pyongyangba egy piacra. Érdekes volt ez, mert hiszen egyrésztről hallotta az ember a hivatalos kurzust, de ugyanakkor láttuk, hogy létezik a kis maszek piac. Lehet, hogy éjszaka a fénynél olvasgatnak az emberek, ugyanakkor a megtermelt javaikat kivihették a piacra. Egyébként az árusított zöldségek, gyümölcsök ára háromszorosa volt a normális havi fizetéseknek, tehát az észak-koreai társadalomban is van egyfajta hierarchia, a kiváltságokat leosztják ennek a hierarchiának megfelelően. Ez hasonló ahhoz, ami mondjuk Európában a 17. században történt. Amikor a falunak az élelmiszerét, vagy, a, vagy az elektromos áramot elzárták, csak azért, mert egy bizonyos szemét büntetni akartak, vagy néhányat. Ez nyilván feltételezi azt, hogy az egész lakosságot szigorúan szemmel kell tartani. Az észak-koreai lakásban kell, hogy legyen egy fal, amelyet fenntartanak a vezetők képmásai számára. Van egy szabály. A tűz esetén az emberek feltétlenül kötelesek megmenteni a vezetői falon található képeket. Minden más odaveszhet, de hogyha az ember ezt nem tudja megmenteni, akkor büntetik érte. Tehát a vezetőknek a képeit kell menteni tűz esetén. Minden más oda veszhet. E, és talán egy utolsó észrevétel. Ezek egyéni példák, ezek azonban messze-messze meghaladják az ember fantáziáját. El se tudtuk volna ezt képzelni, mégis megtörtént dolgokról beszélünk. Ezzel együtt nem azt akarom mondani, hogy itt hagyjuk abba a próbálkozásokat. Mindenképpen próbáljuk meg folytatni az emberi joggal kapcsolatos dialógust. Nem adhatjuk fel. Jó lenne, hogyha az Európai Parlament kiadna egy euró, emberi jogi e, e, deklarációt. 2012-ben történhetne ez, mivel Észak-Koreában ez egy szimbolikus év. Mi például, mint delegáció, Mondhatnánk azt, hogy egy jelentéstevőt választunk ki, csak úgy, mint a kereskedelmi bizottságnál. Történt, amikor a szabadkereskedelmi megállapodásról beszéltünk. Az önök bizottságából, albizottságából egy képviselőt szakértőként vihetnénk magunkkal, hogyha legközelebb visszatérünk Észak-Koreába, mert hiszen ezzel talán segítenénk a dialógust. Szente. Nagyon szépen köszönöm, nagyon érdekes információkat hallottunk. E, tulajdonképpen e, ez egy hihetetlen helyzet. Most akkor szeretném megkérni Brandt urat, hogy szóljon hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden tudom összefoglalni a mondatodat, Nagyon aggaszt bennünket az észak-koreai emberi jogi helyzet és pedig a kínzás széles körben elterjedéséről, a munkatáborok létezése is aggaszt bennünket a halálbüntetésnek az elterjedt használata, a gondolatszabadság, a vallásszabadság, a gyülekezés, az egyesülés szabadságának a korlátozása és a lakosság részvételének a megtiltása a nyilvános ügyekben, államügyekben, és a humanitárius, és az élelmiszerhelyzet is aggaszt bennünket. Az EU megpróbálja eh, hogy tegyen valamit ezzel kapcsolatban, de ez nehéz eh, Koreában, és a népi Koreában, és eh, próbálunk kétoldalú kapcsolatokat felállítani az országgal. A nemzetközi kapcsolatokban elsősorban az ENSZ keretében belül vagyunk aktívek, és a harmadik bizottságban a közgyűlés harmadik bizottságában elfogadtak a múlt héten egy határozatot, amelyel amelyben elítéljük a humanitárius helyzetet a koreai népi demokratikus köztársaságban. Hatodszorra történik meg, hogy ilyen határozatot elfogadunk még nagyobb töveg, többséggel fogadtuk el, mint tavaly. 112 ország szavazott mellette. Ezen kívül támogatjuk az ENSZ különleges képviselőjét, a 2004-ben nevezték ki először Korea esetében, és próbáljuk rávenni a korai hatóságokat, hogy beengedjék. Ezen kívül a hatóságokat megpróbáljuk rávenni, hogy vegyék figyelembe azt a száz ajánlást, amelyet a Genfi Emberi Jogi Tanácsban fogadtunk el, amikor 2009-ben foglalkoztunk a korai népe demokratikus köztársasággal. A kétoldali kapcsolatokban évente politikai párbeszédet folytatunk a korai demokratikus köztársaságokkal, és az emberi jogi kérdésekkel kapcsolatban két oldalú megbeszéléseket szeretnénk folytatni. 2002-ben volt egy ilyen, de amikor az ENSZ keretében újból próbáltuk ezt javasolni, akkor ők ezt leállították. Rendszeresen beszélünk a kínaiakkal is az észak-koreai menekültek kérdéséről, de Kína nem nagyon hajlandó részletes megbeszélést folytatni erről a kérdésről. Csak azt mondják, hogy a menekülteket a nemzetközi jognak megfelelően kezelik és Éle úr is említette az élelmiszerhelyzetet. Emlékeztetnék arra, hogy júliusban 10 milliós segítséget nyújtottunk a VFP-nek, hogy élelmiszerrel látsák el a lakosságot. Tíz év óta diplomáciai kapcsolatunk van, de nem e, volt nagykövet csere. E, de világosá tettük a koreaiak számára, hogy ahhoz, hogy legyen nagykövet csere, ahhoz e, elsősorban a nukleáris kérdést, de az emberi jogok kérdését is meg kell beszélni. Köszönjük szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, Köszönöm szépen nagykövet úr! A 80-as években nagyon sokat beszéltek azokról a japán polgárok, polgárok akiket elraboltak Észak-Koreában. Kém, történetekről is beszéltek. Abban az időben én ezt nem hittem, azt hittem, hogy ez egy japán propaganda. Aztán utána el kellett, hogy higgyem mindezt, mert a korai népi köztársaság hatóságai mindezt megerősítették. Voltak japánok, akik kémkedtek, és így tovább. Látjuk tehát, hogy itt egy ez, tehát ez, ez egy teljesen egy olyan rendszer, amely, ami, ami egy beteg rendszer beszélt Eller úr erről az idés asszonyról. Egy olyan rendszer, egy rezsim, amely megalázza az embereket, senkinek nem veszi figyelembe a méltóságát, az emberi méltóságot. Én nem igazán értek azzal, amikor azt mondjuk, hogy a jövedelem korlátozást kell elindítani. Azt hiszem, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket fenn akar tartani a kínai rezsim is. Persze nem lehet összehasonlítani a, ezt a tehát a korai népköztársaság magatartását, de fel kell tenni a kérdést sokkal hatékonyabb módon. De vannak határozataink a kínai, Kínára vonatkozólag, aztán a külügyi szolgálat képviselője is elmondta véleményét rám, hogy a kínaiak milyen magatartást tanúsítanak. Kína egy szomszédos ország. Kínának meg kellene értenie azt, hogy nem beavatkozás jelentene, hogyha hogy, hogyha különböző intézkedéseket tesz. Nem úgy tűnik, hogy támogatja ezt a rendszert, pedig a párbeszédre lenne szükség az emberi jogokról, nyílt eszmecserét kell folytatni a Kínával. Köszönöm szépen Gomes asszonynak. El- Eller úr szeretne erre, erre reagálni? Én azt hiszem, hogy a delegáció ő is azt szeretné mindenképpen, hogy folytatódjon ez a munka. Azt hiszem, hogy kisebb arányokban kell gondolkodnunk, még akkor is, hogyha a probléma hatalmas. Például rengeteget vitázunk az élelmiszer segélye kapcsolatosan. Én úgy gondolom, hogy ez egy nem, ez egy nem politikai program, és semmiféle előfeltételhez nem kellene kötni. Azt hiszem, még mindig vannak olyan területek, ahol újíthatunk, például az az érvelés, amely az élelmiszer segélyek mellett van egy diplomáciai elmozdulás is jelentett a diplomáciai elszigeteltségből a humanitárius segélyekről indult el eszmecsere, tehát a humanitárius elkülönültségből kellett kivonni az országot. Tehát itt nem politikai jellegű megfontolásokról volt szó. A élelmiszer segélyek sok esetben kisebb csoportokat érintenek, hátrányos helyzetűeket, és így tovább. Tudjuk azt, hogy korára vonatkoztatva meg lehetne ezeket a programokat elő lehetne segíteni, könnyíteni azokon, mi mint parlament természetesen a főigazgatóság számára is biztosíthatnánk bizonyos lehetőségeket, a politikai előfeltételeket figyelembe venni. Itt humanitárius és emberjogi előfeltételekről kellene beszélni, például a hátrányos helyzetűek számára. Ugye mindenképpen kellene kenni, hogy Észak-Korea ratifikálja a konvenciót a hátrányos helyzetűekről, a rokantakkal, rokantokról szóló egyezményről van szó, és úgy gondolom, hogy legalábbis az érvelésünkben amellett kell kiállni, hogyha mi a, támogatjuk az élelmiszer segélyeket, akkor Észak-Koreának mindenképp meg kell tenni ezt a lépést. Itt egy olyan dologról van szó, tehát amely nem politikai ö, ö, téma, ö, itt emberjogi ö, témáról van szó, és nem szabad elfeledkeznünk erről a témáról. Itt az ENSZ konvenciója a rokkantokról, tehát hogyha ezt ratifikálnák, ez egy nagyon jelentős lépés lenne, de a rokkantokat nem lát látjuk észak koreában és ha megkérdezzük a kollégákat, hogy hol vannak, akkor nagyon ijesztő válaszokat kapunk, ijesztő válaszokat, és tudjuk a tagállamok, e-, EU tagállamok tapasztalataiból, ból, bizonyos országokban ugye a, a rokantak sokaknak ijesztő volt a helyzetük, és, és Európában is átéltünk ilyen fájdalmas tapasztalatokat, valószínű, hogy Észak-Korában is ez a helyzet, mert biztos, hogy vannak rokkantak, de úgy tűnik, hogy ez nem a, a, a rendszer nem foglalkozik ezekkel. Hogyha tehát mondhatom, akkor nagyon korán már arról kell mindenképpen beszélni, hogy fontos a humanitárius segélyek melletti elkötelezettség, de nagyon nehéz ez az egész helyzet. Minden szakaszban az e, élelmiszersegélyek terén is tovább kell lépni, de fontos lenne tehát ratifikálni az ENSZ konvenciót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim! Egy totalitárius rendszer sem tartja tiszteletben az emberi méltóságot. Azt hiszem, hogy mindezt, amit Eller úrtól hallottunk, szintén bizonyítja ezt a tényt. Egyes személyek Észak-Koreában úgy tűnik, hogy nem méltók arra, hogy ugyanazt a napot nézzék, mint mondjuk a külföldi vendégek. Tehát már most félre kell tenni élelmiszert, hogy a jövő évi nemzeti ünnepet előkészítsék a nagy vezető ünnepét, és ezzel is próbálják demonstrálni az erejüket a hatalmukat. Nagyon-nagyon szomorú ez a helyzet. Soha nem fogom elfelejteni az első benyomásaimat az albániai változások után. Meglátogattam ezt az országot, és amikor a tiranai repülőtérhez közeledett a repülőgépen, láttam olyan embereket, akik a tengerparton, mellesleg a tengerpart nagyon szép, de ezek az emberek ott kis viskokban laktak, és amikor megkérdeztem, hogy hány ilyen viskó van, akkor azt mondták, hogy kb. 700 ezer ilyen van az országban, és akkor Albániának 3 millió lakosa volt. Tehát ez lényegében családonként volt egy ilyen kis viskó és minden héten minden családnak jelentést kellett tennie arról, hogy milyen is a, az adott diszkó helyzete. Tehát ez benne volt az emberekben, és fenn kellett tartaniuk egyfajta magatartásformát ezáltal az egész lakosságot tudták ellenőrizni, tehát a totalitárius rendszerek mindig is kontroll alatt akarják tartani az embereket, és ahogy a kollégánk jelentése is ezt e, hallottuk ebben a jelentésben is, tehát ott is ez a helyzet a valószínű jövőben is előfordulnak majd ilyen visszaélések. Mindenképpen véget kell vetni északkorában ennek a helyzetnek. Az egyik vendégünk azt is mondta, hogy a, az emberi jogi helyzet egészen hihetetlen északkorában. Nagyon örülök annak, hogy a mi delegációnk elmehetett ebbe az országba, még akkor is, hogyha a konklúziók ijesztőek, rémisztőek, van egyfajta reménysugár. A jövőben remény, remélhetjük azt, hogy az embereknek egy méltó életük lesz, beleértve a rokkantakat is, akiknek valószínűleg még élethez való joguk sincs ebben az országban. Ahogy hallottuk, ahogy már mondtam, a totalitárius rendszerek nem fogadják el a rokkantakat, az ilyen embereknek egy ilyen társadalomban nincs helyük. Szégyelik ők, szégyeli őket a rendszer. Azt hiszem, hogy hosszan beszéltünk ezekről a kérdésekről. Most pedig majd a következő alkalmakkor is lesznek vendégeink, és visszatérünk ezekre a kérdésekre. Lesz még alkalmunk északkoráról beszélni a jövőben is. Köszönöm szépen, most pedig áttérek a következő napirendi pontra. Tájékoztató az emberi jogok Konakri Gineai helyzetéről. <laughs> Köszönöm. <coughs> Przypominacie Państwo, że w roku 2008 miał talán emlékeznek rá, hogy 2008-ban államcsíny volt Guinea Conakry-ban. 156 személyt megöltek, 2009-ben kollektív erőszakot követtek el nőkön és lányokon, és ezt a rendelői követték el. Tavaly egy megfigyelő küldöttség választás megfigyelő küldöttség ment Gineába. Alexander Dantos volt az vezetője, de sajnos ma nem tud részt venni az ülésen, ugyanis az ENSZ-ben New Yorkban vesz részt egy ülésen. A jelentésében határ, hangsúlyozta, hogy Guinea korrekti hatóságainak egy jogállamiságot, jogállamot, egy demokratikus államot kell létrehozniuk. A választások tulajdonképpen egy próba lesz a hatóságok számára. Parlamenti választások lesznek decemberben, és a helyzet nagyon feszült. És a Nemzetközi Emberi Jogi Szövetségnek, a FIDH-nek az afrikai igazgatója, Florian Gale fog erről szólni. Neki megadom épp ezért a szönt. Elnök úr, hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm a szót. Ezt az előadásomat arra fogom koncentrálni, hogy szükséges harcolni a jogállamiság felállításáról. Ez a lényeg. Szeretném megköszönni az alkalmat, hogy az áldozatok hangját is elhozhatom ide. Elsősorban a stadionban történt szeptemberi tömeggyilkosságot illetően, amely a, a más események, például 30, egy 37 éves férfinak egy hónappal ezelőtti halála, aki megsérült összecsapások soron, és nem, során és nem közölték, kezelték, és ezért halt bele. Röviden emlékeztetnék a tényekre Szeptember 28-án a katonák és a milicés tág a stadionba betörtek, és 56 embert meggyilkoltak, és megerőszakoltak 120 nőt, 156 embert öltek meg. Két évvel később az FIDH és a gineai szervezete szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy a nem szolgáltattak igazságot az áldozatoknak, és a fő felelősök még mindig jelentős posztokat töltenek be. Önök, akik az európai lakosokat képviselik, az önök számára fontos, hogy politikai átmenetet biztosítson a Gineában, választások legyenek, független igazságszolgáltatás legyen, amely, legyen, amely szeptember 28-ának az áldozatainak is igazságot szolgáltat. A az OGDH és az FIDH az Európai Parlament támogatásával szeretné, a, ezeknek, szeretne ezeknek az áldozatoknak igazságot szolgáltatni és nyomon követjük, hogy mi történik velük, hiszen ezek a bűncselekmények nyilván, nyilvánvalóak, mégis úgy tűnik, hogyha, hogy nincsenek elkövetek elkövetők. Tehát a büntetlenség ellen kell harcolni, és ez ne legyen csak egy szlogan, hanem meggyőződésünk, hogy hogyha nem tesznek igazságot, akkor az a reformoknak is a gátja, és hogyha az elkövetők büntetlenül elkerülhetik az igazságszolgáltatást, akkor ez a reformokat is lehetetlenné teszi. 2012. szeptember 1-én parlamenti választások lesznek, és ez nagyon fontos a politikai átmenet szempontjából. Az FIDH, hiszen az emberi jogokat védi, hangsúlyozza a szeptember 28-i áldozatok és gyilkosságok elkövetőinek a megbüntetését, hiszen ennek szimbolikus jelentősége lenne Afrikában ez az új guineai hatalma, hatalom számára is kihívás, hiszen Szenegál, és számá, Szenegál számára is nagyon fontos, de nem csak Szenegál, hanem az egész afrikai kontinens szám, számára, hiszen a Nemzetközi Büntetőbíróságnak az egyetemességét kérdőjelezi meg különben, hogyha nem történik meg a büntetés. Nagyon fontos tehát, hogy ilyen pozitív módon kiegészítjük ezeket a kérdéseket, tehát, hogy a ginei hatóságoknak hajlandóságot kell mutatni arra, hogy a gyilkosságok és az emberi jogok megsértőit megbüntetik hiszen ha ez nem történik meg, akkor újra elhallgattatják az áldozatoknak a hangjait. Tehát nem szabad, hogy büntetlenül maradjanak ezek a cselekmények, és olyan hatóságok kellenek, akik kompetensen tudnak ítélni ezekben az ügyetekben. Tehát önök, hogyha egy állásfoglalás fogadnak el, hogyha a médiában is beszélnek erről állandóan, és a nemzetközi partnerekkel is, akkor sikerül ezt a eh, hallgatást megtörni nagyon fontos, hogy ez a folyamat, amely az igazságot, a megbékélést akarja szolgálni, az következetes lenni, legyen. Alfa Kondé elnöknek is szükségesnek kell látni ezt, el kell ismernie az áldozatokat, és garanciákat kell biztosítani arra, hogyha az emberi jogokat súlyosan megsértik, akkor az büntetve lesz, tehát ez nem ismétlődhet meg. Egy feltételt is megfogalmaztunk, és konkrétabb mandátumot kell elfogadni, ugyanis ez a technikai és politikai támogatás segítségével segíthetjük ezt a megbékélési folyamatot, az igazságszolgáltatási folyamatot, és ennek eredményeként történik majd meg a megbékélés ugyanis, hogy lapozhassunk, ahhoz el kell olvasni az előző oldalt. Nos, tehát akkor kérem a parlamenti képviselőket és a bizottságot is, és a gineai képviseletet, hogy fogjanak össze ahhoz, hogy jogállamot tudjunk létrehozni Gineában ehhez egy állásfoglalás, egy nyilatkozat kell, és talán fogadni ezeket az, az áldozatokat is Brüsszelben, a, a kopenhágai vagy a hágai, illetve a hágai bíróság előtt megjelenjenek hiszen nagyon fontos, hogy az, az átmenetet segítsük. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és rendelkezésre állok, hogyha részletesebben akarnak hallani erről a, az igazság és megbékélési folyamatról, hiszen nagyon fontos, hogy az etnikumokat is figyelembe vegyük, és ez egy kérés, amit még nem említettem, hiszen nem szabad szembeállítani a, a különböző közösségeket, hanem megbékélést kell létrehozni. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. uraim! Most pedig szeretném megkérni a delegáció vezetőjét a Konakri Ginájával való együttműködés témájában vegye, meg, vegye át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy szót kapok. Azt hiszem, hogy az FIDH elemzése után már nem igazán tudok sokat hozzátenni az elhangzottakhoz. Mindenképpen támogatni kell eh, jogi eh, szempontból a eh, november 28-ai áldozatokat és minden más esemény áldozatát. Én is úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek az egyik szerepe az, hogy felhívja a hatóságokat, vagy felhívást intézzen a hatóságokhoz, hogy folytatódjanak a, az emberjogi tevékenységek, a jogállamiság visszaállítása az egyik legfontosabb prioritása az Európai Uniónak, és egy olyan projektet alakítunk ki, amelyel az igazságszolgáltatást támogatjuk. Természetesen párhuzamos tevékenységekről van szó. Van eh, tehát egy, egy első dolog, eh, amelyel foglalkozunk, másodszorban pedig azt is meg szeretném el, azt is el szeretném mondani, hogy ez egy nagyon kényes dosszié, és egy diszkrét diplomáciát szeretnénk, eh, diplomáciai kapcsolatokat kialakítani az európai delegáció szintjén. Az FIDH képviselői ott vannak a helyszínen, ott dolgoznak, eh, és hatékony módon kell mindenképpen eh, hatékony, de diszkrét nyomást gyakorolni a hatóságokra, tehát a mi részünkről, nem a parlament részéről, nem a delegáció részéről, és nem szabad bekeményíteni, mert ez még inkább nehézé tenni a kapcsolatokkal. Természetesen a Nemzetközi Büntetőbíróság is folyamatos kapcsolatban vagyunk. A bíróság képviselői három héttel ezelőtt ott voltak a helyszínen, felmérték a helyzetet, és az is világos, hogy a 2012-es év során igenis az igazság órája ütni fog, és folytatni kell majd a pereket. Ahogy hallottuk, vannak olyanok, akik még most is fontos posztokon vannak, pedig bűncselekményeket követtek el. Úgy gondolom, hogy az FIDH folyamatosan folytatja ezt a diszkrét diplomáciai munkát, és ezzel párhuzamosan mi is követjük a fejleményeket. Úgy gondoljuk, hogy hiányzik a politikai szándék a helyszínen, ahhoz, hogy ezzel a dossziéval foglalkozzanak, tehát mi nap mint nap követjük az eseményeket és a fejleményeket. Köszönöm. Nem látom, hogy más fel szeretne szólalni részemről. Elmondanám, hogy két évvel a szeptember 28-i tömegmészállás után egy évvel Alfa Kondé elnök megválasztása után a helyzet kevesen, keveset javult. Még mindig nem tudták bíróság elé vinni, ahogy hallottuk, a bűnösöket, és annak ellenére, hogy az első lépéseket már megtették, hát reméljük, hogy a bűnösök majd bűnösöknek felelniük kell a bünteteikért, és a hágai büntetőbíróság is foglalkozik majd az ügyükkel, és akkor az is azt jelezné majd, hogy létezik a nemzetközi igazságszolgáltatás nyílt vitát indíthatnának majd, egy demokratikus, szabad vitát az országban. Szeretnénk megragadni az alkalmat arra, hogy elmondjuk, hogy az albizottságunk osztja ezeket a véleményeket a e, folyamattal kapcsolatosan, hogy Mindenképpen szankciókat kell élni a bűnözők ellen. Ez egy nagyon fontos terület. Vandám úr még fel szeretne szólalni? Igen, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Szeretnék visszatérni arra, amit az elnök úr mondott. Két dolgot hangsúlyoznék. Egyik, azok az emberek, akik a szeptember 28-ai öldöklésről szóló jelentésben megemlítettek, azok e, az Európai Tanács egyéni szankciójai alá esnek, és ezekkel az emberekkel a, nem hajlandók együttműködni az Európai Unió és a tagállamok. Tehát ezekkel a személyekkel e, nem működünk együtt, amíg hatalmi pozícióban vannak. Tehát ezt kellett pontosítanunk, hogy nem csak az Európai Unió, hanem a tagállamok is következetes politikát e, folytatnak, és nem ismerik el ezeket az embereket e, a jelentős funkciókban. Aztán hangsúlyozni szeretném, hogy ez a folyamat lassú, de azért mióta Alfa Kondi elnök lett, még akkor is, hogyha vannak kisiklások, látszik, hogy szeretnék tiszteletben tartani a jogi eljárásokat, tehát voltak májban is események, és áprilisban és szeptemberben is a hadsereg a, a, a kazárnyákban maradtak, laktanyákban maradtak, és az események sokkal kevésbé voltak havesek, mint korábban. Tehát úgy látjuk, hogy pozitív irányban mozdulnak el a dolgok az emberi jogok területén. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Szeretném megköszönni Zsel úrnak és a nagykövet úrnak is, hogy megjelentek itt. Hölgyeim és uraim, lezárjuk ezt a napirendi pontot, tehát a tájékoztat az emberi jogok gínai helyzetéről. Végül pedig annyit szeretnék elmondani, hogy ma több témával foglalkoztunk, amelyek közös vonásokat mutatnak beszéltünk Dél-Kelet-Ázsiáról, akkor a burmai helyzetről, a szvázi földi helyzetről, Gina Konakriról, ahol mind közös problémák vannak, tehát hogy nem tartják tiszteletben az emberi jogokat és az emberi méltóságot. Ugyanakkor talán Észak-Kor kivételével már is beszélhetünk arról, hogy talán elkezdtek eh, a haladás útjára lépni. Tehát eh, bizonyos eh, fajta érzelmeket látunk, hogy kívánságot, hogy, hogy az igazság útjára lépjenek tehát próbálkoznak a múlt eseményeivel ebben a szellemben foglalkozni és ezt a közös jellegzetességet hangsúlyozni kell. Mert hogyha beszéltünk, de ha különböző országokról, különböző régiókról beszéltünk, és is bizonyos kérdések ugyanazok. Köszönöm mindenkinek a türelmét, a megjelenésüket, és a titkárságnak is köszönöm a munkát. Köszönöm Gumes asszonynak, aki végig itt maradt, és mindegyik kérdés vitájában részt vett. Szeretném megköszönni a tolmácsoknak is eh, együttműködéseket, még akkor is, hogyha voltak technikai problémák. A következő ülés december 5-én lesz Brüsszelben. Nagyon szépen köszönöm, bezárom az ülést, berekeztem. Thank you very much. Thank you very much.